Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! A harmadik meghallgatáson, amit ma rendeztünk, a finanszírozásról és a klímaváltozásról lesz szó. Számos vendégünk van, akik itt vannak már mellettem, és 17 óráig le kell folytatnunk ezt a meghallgatást, és azt kérném, hogy a két korábbi meghallgatás alapján, hogy mindenki tartsa magát a felszólalási időhöz, annak érdekében, hogy mindenki feltehessen kérdéseket, illetve válaszolhasson azokra is. Először is Podimata kollégát szeretném megkérni arra, hogy akkor tartsa meg a felvezetőjét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Royl úr, kedves kollégák, kedves vendégek! Hadd üdvözöljem Önöket ezen a meghallgatáson, amely a finanszírozás és a klímaváltozási politikákkal foglalkozik. Néhány hónappal ezelőtt jutott eszembe az, hogy egy ilyenfajta meghallgatást kellene megszerveznünk, akkor, amikor Roy Lurat, az elnökünket képviseltem egy kormányközi konferencián, amelyet a svéd elnökség szervezett Stockholmban, és itt találkoztam az Európai Értékes Ügynökség, Európai Környezetvédelmi Ügynökség képviselőjével, meg Léd asszonynal, és nagy benyomást tett rám, és egy átfogó egyezmény elérésének esélye még mindig nagyon eh, valószínűnek tűnt, de most nem tudom, hogy még mindig így van-e ez. Tehát azt hogy sikerült megszerveznünk ezt a meghallgatást csak néhány héttel a kopenhágai konferencia előtt, hiszen ezen a konferencián fogják majd a eh, megalapodást létrehozni. Úgy gondolom, hogy pont jó, hogy most zajlik le ez a meghallgatás, tehát voltak ilyen fenntartatások, de kevesebb, mint egy hónappal a Kopenhágai konferencia előtt Európa, illetve nemzetközi szinten folytatott viták azt mutatják, hogy a klímaváltozás és a kapcsolatos finanszírozási pontok nagyon előkelő helyet foglalnak el a kopenhágai konferencia napirendjén és Be- beszélnek különböző enyhítési technikákról, illetve a terhek megosztásáról, hiszen csak ezekkel lehet elérni azt, hogy a kopenhágai tárgyalások megfelelő eredményre jussanak. Az Európai Bizottság becslései szerint, amelyet az Európai Tanács is támogatott, a teljes költsége az enyhítésnek évente 100 milliárd euróra lyukhat 2020-ig, és ez akkor eh, fog megvalósulni, hogyha, mi, hogyha a nemzetközi közfinanszírozást eh, is biztosítják. Ez körülbelül évente 50, 22-50 milliárdot tehet ki évente 2020-ig, tehát ebből is látszik, hogy Szükség van a terhek megosztására globális szinten, és megfelelő intézményi struktúrára is szükség van a közfinanszírozás érdekében. A legfontosabb természetesen az az, hogy 2010-es, 13-as időszakra sikerüljön kialakítani egy nemzetközi finanszírozást, hogy közép-hosszú távon megvalósuljanak az intézkedések, és ezt a támogatást körülbelül 5-7 milliárdra becsülik évente. Nos, a közfinanszírozás továbbra is a legfontosabb finanszírozási mechanizmus, és ez a legfontosabb pont a kopenhágai tárgyalófelek között. A kérdés az az, hogy kik és milyen körülmények között vállalják magukra a terheket, és hogyan kell ezt megosztani majd globális szinten. Első megjegyzésem, a legnagyobb része a felelősségnek kétségtelenül a fejlett és főként az iparosodott államokra esik, tehát nekik kell magukra vállalni a legnagyobb terhet. Ugyanakkor az is igaz, hogy bizonyos fejlődő országok, például a legfejlettebbek egyre inkább ö, szerepet töltenek be a kibocsátásokban, és ezt sem, ezt sem szabad elfelejtenünk akkor, amikor az enyhítő eh, intézkedésekről tárgyalunk, vagy akkor, amikor a pénzügyi terhek megosztásáról beszélünk. Annak érdekében, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk, úgy gondolom, hogy ehhez politikai akaratra van szükség a fejlődő országok részéről, de főként eh, ambiciózus eh, elkötelezettségre és vezető szerepre van szükség a fejlett országok részéről. A fejlődő országok már most is próbálnak szembenézni a klímaváltozással. A mi érdekünkben is áll az, hogy ezt támogassuk, hiszen ennek szociális hatása is lehetnek, hiszen megnőhet a környezetvédelmi menekültek száma, kevesebben jutatnak hozzá a természeti erőforrásokhoz, a szociális különbségek még nagyobbá válhatnak, nőhet a szegény szegénység. Ezért nagyon fontos az, hogy a költségeket megfelelően osszuk el, és ezt úgy kell megtennünk, hogy ne sodorjuk veszélybe a szegénység elleni harcot, és sikerüljön megvalósítani a millenniumi fejlesztési célokat és Második megjegyzés, hogyan fogunk bánni majd a klímaváltozás gazdasági vonzataival amelyet sokan úgy tekentenek, eh, mint egy akadályát a fellendülésnek. Például a eh, üvegházi eh, gázok esetében ez veszélyes lehet, és ez nagy költségeket okozhat a nemzeti kormányoknak. De nézzük a számokat. 5-20 százalékát teszi majd a GDP-nek a klímaváltozás elleni harc, hogyha, de a klíma célokat csak akkor tudjuk elérni, hogyha minden évben a GDP 1%-át költjük ezen területre folytatott intézkedésekre. Ezen kívül egyértelmű, hogy a válságnak különböző aspektusai lehetnek, pénzügyi, gazdasági, szociális, de akár környezeti aspektusa is lehetnek, és ez különböző egyenlőtlenséget okozhat. Ezért, hogyha visszatérünk a normális helyzethez, tehát a pénzügyi válság előtti helyzethez, tehát a korábbi státuszkóhoz, az nem lehet megoldás. Tehát nem lehet ez visszatérni. A jelenlegi többszörös válságot lehetőségé kell formálni, hogy egy másfajta gazdasági modellre tudjunk áttérni, ahol a fenntarthatóság lesz a legfontosabb, nem csak természeti szempontból, hanem abból a szempontból is, hogy alacsony szénkivocsátású társadalmat hozzunk létre, egy olyan társadalmat, ahol új lehetőségek valósulnak meg, a versenyképesség megvalósul, ahol fent tudjuk tartani a munkahelyeket, új munkahelyeket tudunk teremteni, ahol megvalósítjuk a, megvalósítjuk a szociális egyenlőséget. Ezért a klímaváltozással kapcsolatos foglalkozás több, mint környezetvédelmi politika. Úgy gondolom, hogy ez egyedülálló alkalom arra, hogy egy új fejlő, fejlesztési modellre térjünk át, amely új lehetőségeket kínál a következő generációknak, és fenntartható feltételeket kínál a jövőnek, megőrzi a munkahelyeket is. Úgy gondolom, hogy ez az igazi kihívás, amely előttünk áll, és az Európai Uniónak itt kell vezető szerepet vállalnia, és itt kell szövetségeseket keresnie. Köszönöm szépen a figyelmüket, tisztelt elnök úr, visszaadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor folytatnám is meg Gléd asszonynal neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kínálnak nekem arra, hogy beszéljek önökhöz. Én nem fogok egy ilyen csodálatos bevezetőt tartani, én csak szeretnék a, a lényegre koncentrálni, de szeretném elmondani, hogy a céljaink, hogy csökkenteni lehessen az üvegházi gázok kibocsátását, az az kell, hogy Európa és a világ többi része is vezető szerepet vállaljon. Szeretném megnézni azt, hogy hogyan tudjuk elérni a jelenlegi és jövőbeli célkötőzéseket, hogyan tudjuk ezt le- elérni a lehető legalacsonyabb áron a társadalom irányába, és nem csak arról van szó, hogy a legolcsóbb kibocsátás csökkentést kell elérni, hanem azt szeretnénk, hogy sokkal magasabb szintű legyen az élet Európában, és még ennél is fontosabb, hogy nem szabad máshol problémákat teremtenünk. Tehát a politikák egymástól függenek, és erre szeretnék koncentrálni. Végezetül pedig majd beszélek a pénzügyi támogatásról, az európai politikákról, illetve az alkalmazkodás, az enyhítés költségeiről, és azt is megnézzük, hogy hogyan lehet csökkenteni a kockázatokat, a költségeket, koncentrálunk majd az intelligens infrastruktúrára, illetve a tudás alapú társadalomra. Ez két olyan terület, amelyel az ünnepségem foglalkozik, és szeretném ezeket majd még jobban kifejteni. És a végén majd ö, szeretnék beszámolni arról, hogy ö, mi volt a pekingi tárgyalásokon, tehát igazából beszámolók önöknek arról, hogy mi történt ott, hiszen ez nagyon fontos Kopenhága előtt. Tehát nem fogom most itt a tudományos adatokat felsorolni, ezt is már ismerik, de nagyon fontos az, hogy elérjük a két fokos célkitűzést, és úgy gondoljuk, hogy 2020-ra a kibocsátások elérik a, cél, a csúcspontjukat, tehát 2020 a kiotói célkitűzésünk, de emellett nincsen másfajta semmilyen kötelező érvényű cél. Tehát csökkenteni kell a kibocsátásokat 2050-re az 1990-es szint fele alá, és itt a fejlődő országoknak kell, fejlett országoknak kell szerepet vállalniuk. Hogyha ezt nem sikerül elérnünk 2020-ra, akkor 6%-kal kell csökkentenünk évente a kibocsátást, vagy különben ö, problémák jelentkeznek. Ezek nem ö, virtuális dolgok, ezek valóban meg fognak történni. Úgy gondolom, hogy ennek a kontextusa az az, hogy az az ambíció, amelyet szembenéztünk, amelyet vállaltunk Kiotóban, az azt jelenti, hogy évente kell megpróbálnunk ezt elérni. Úgy gondolom, hogy Lord Stern is elmondja majd ezt az ő prezentációjában, tehát mindenképpen most kell cselekednünk. A, amit megvalósítottunk a csomagunkban, azok nagyon messze menőek. Nem csak a klímaváltozással foglalkoztunk, hiszen ez kihalt a légszennyezéssel kapcsolatos politikákra is. De egyértelmű az elemzésünkből, hogy a mezőgazdaság, a víz, a közlekedés, mindenfajta ilyen elem, hogyha ezek, ezekben végrehajtjuk a kercsomag intézkedéseit, akkor sikerül majd Európát egy alacsony széndiokszid kibocsátású társadalommá alakítani, úgy, hogy az innovációt is fejlesszük, és nagyon sok új munkahelyet teremtsünk meg. Tehát nagyon örültem annak, hogy a Siemens vezetője azt mondta ma, hogy ez a legnagyobb lehetőség, amely előttünk áll, és úgy gondolom, hogy Lord Stern is el fogja majd ezt mondani, hogy a klímaváltozás ösztönző lehet majd az üzlet, a vállalkozások számára nem szeretnék most a kötelező, nem kötelező célközösségekkel foglalkozni, mert ezt már ismerik, és az, mi lesz az arányosság, akkor, ha majd megszületik a megalapodás Kopenhágában. Úgy gondolom, hogy erről még számos alkalommal vitázhatunk. Sikerült előrelépést elérnünk, egy hete az ENVI szakbizottságban jártam, nagyon sok kérdést kaptam, némelyik nagyon szkeptikus volt, de hadd mondjam el, hogy Európa csökkentette a kibocsátását, el tudjuk érni a kiotói célkötözéseinket, és hogyha megnézzük az EU 27-es e kibocsátást, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy 2008-ban sikerült ezt csökkentenünk. Tehát ez nem csak a gazdasági hatásnak tudható be. Nagyon sok ország nagyon ambiciózus a megújuló energiaforrások alkalmazása kapcsán, Svédország, Finnország, Észtországot említeném meg itt. Nagyon sok ország, idejöttve az Egyesült Királyság is, megpróbálnak ambiciózus törvényeket hozni, hogy 80-90 százalékos csökkentést tudjanak elérni 2050-re. De jelenleg évente több mint 10 tonna fejenkénti kibocsátásunk van, ezt kettőre kellene csökkenteni. Ez óriási lépés lenne, és amit nem szeretnénk az az, hogyha egy, egy hirtelen változás állna be. A klímaváltozás már most is megjelent. Az elmúlt években több száz milliárd eurót küldöttünk a szárassághoz kötődő intézkedésekre. Ez exponenciálisan növekedni fog. Ugyanezt látjuk az időjárás okozta károkkal is. A biztosítók adatait nem igazán bíztatóak ebben a tekintetben. A földközi tenger térségen, az Alpok területén is jelentkeznek ezek a ö, ö, károk. E, az időjárás nagy mértékben befolyásolhatja a közlekedést, és például a piloták jelentették azt, hogy óriási hőmérséklet csökkenés volt bizonyos területeken, ahol korábban ez nem volt tapasztalható, de a vonat közlekedésben is a időjárás befolyásolhatja a közlekedést. Tehát összességében a klímaváltozás arra kényszerít bennünket, hogy átalakítsuk az életünket, és a, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az a nyersanyagok kérdése. Egyértelműen versenyben állunk itt Indiával, Kínával, hiszen egyre nagyobbak, egyre nagyobb az igény a nyersanyag irányába. A, emiatt, tehát mindenképpen át kell alakítanunk majd a gazdaságunkat, tehát sokkal hatékonyabb módon kell előállítani az energiát, hatékonyabban kell szállítani azt, hatékonyabb városokra van szükség, tehát például a vízfelhasználás szempontjából. Hadd mondjak egy példát erre. Volt egy tanulmány a fenn, fenn, fenntarthatóság szempontjából, különböző fémeket vizsgáltunk, ezek felhasználását, és megnéztük a nemes fémeket, ezek közül négy volt, amelyet sikerült újra felhasználni. A többiek esetében ez a felhasználási arány sokkal kisebb volt, pedig ezek a filmek találhatóak meg mindenben, például telefonjainkban, a kábelekben, vagy az új anyagok is, amelyek például könnyebbé teszik az autókat, vagy a repülőgépeket. Tehát eh, nagy mértékben függünk eh, ezektől a fémektől. Egyértelmű az, hogyha nem kellene ilyen eh, sok fém az infrastruktúránkhoz, akkor is nagy problémák lenne, hogy nem sikerülne újra felhasználni ezeket az anyagokat, és nem találnánk innovatív megoldásokat ehhez. Tehát mindenképpen figyelnünk kell erre ipari méretekben, hiszen valahogy újra fel kell használnunk ezeket a nyersanyagokat. A testület megnézte a bioüzemanyagokat is, és itt el kell mondjam, hogy nem voltunk elég bölcsek ezen a területen. Ez a tanulmány nagyon átfogó, és rámutat arra, hogy a bioüzemanyagok nagyon jók, de bizonyos feltételek mellett kell ezeket alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ügyelni kell a befektetésre is, illetve ellen befektetések is kellene, hogyha nem működik megfelelően a politika. Az energiahatékonyság, a McKenzie azt úgy becsli, hogy 30 milliárd eurót kell költenünk évente az energiahatékonyságra, hogyha szeretnénk a jelenlegi technológia mellett elményt elérni. Tehát ők rámutatnak arra, hogy mi a legkevesebb, amelyet tehetünk a pozitív befektetések irányába, és azt láthatjuk, hogy a világ minden részén az energiahatékonyság a legfontosabb az emberek számára. Ha megnézzük a pénzügyi csomagokat, amelyeket megvalósítottak a fellenítés kapcsán 17 ország olyan ország van, amely zöld intézkedéseket is tett, akkor azt láthatjuk, hogy itt a legtöbb esetben az energiahatékonyság túlságosan mérsékelt volt. Tehát e, itt a fendés kapcsán foglalkoztak a zöld beszerzéssel, vagy a megfelelő autók alkalmazásával, Egyértelmű, hogy ez a pénz, amelyet befektettek, nem érte el azt a célt, amelyet kellett volna. Tehát mindenképpen megfelelően értelmeznünk kell az intézkedéseket, és el kell kerülni azt, hogy a GDP 20%-ánál többet tegyenek ki a környezetvédelmi a hatások. Óriási befektetésekre van szükség, nagyon fontos az energiabiztonság is. 50 milliárd eurót tesz ki az olaj, illetve a földgáz behozatala, de nagyon fontos az is, hogy 11 milliárdot szánunk a légszennyezés ellenes intézkedésekre, és ezeknek 46 milliárdos eurós haszna lehet. Tehát, hogyha a különböző politikákat összekapcsoljuk, akkor az a sokat érhetünk el. De hadd térjek rá Kínára gyorsan. Kína megpróbálja bezárni a nem hatékony erőműveit. Az elkövetkező években 700 ilyen erőművet kívánnak bezárni, és ezen kívül 700 milliárd eurót akarnak folytani az energiamegőrzési projektekre. Két éven át 58 milliárdot akarnak folytani a környezetvédelemre, és ennek nagy részét a zöld projektekre, ezen kívül vonat projektekre, úgy, hogy létrehozzák a leggyorsabb vonat szakaszát ezen kívül szélenergiával, napenergiával is foglalkoznak. Kínának van egy, egy nagyon ambiciózus erőmű projektje is, tehát minden politikai politika kapcsán megnézik azt, hogy milyen hatással járhat ez egészségügyi szempontból is. Tehát megváltoztatták eh, a mindennapi életüket annak érdek, érdekében, hogy ezeket a patikákat össze tudják hangolni. Ezt nagyon ösztönzőnek tartom, és úgy gondolom, hogy sikerül majd elérniük eh, azt, hogy csökkentsék 20%-kal 2020-ra a kibocsátásaik arányát. Sőt, még tovább is tudják ezt eh, folytatni. Végezetül pedig az ipar felé fordulva, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van a tudásra össze kell ezt gyűjteni, és jó látni azt, hogy vannak olyan cégek, amelyek most már halandóak nyilvánosság elé tárni az adataikat, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi befektetések, amelyekről beszéltek, legyen az a Siemensnél, vagy bárhol máshol, azok sokkal nagyobb mértékűek, mint amit a nemzeti kormányok hoztak létre, tehát itt már van egyfajta játéktér. A javaslatom az az lenne, hogy mi megnézzük a programokat, amelyek több adatot szolgáltatnak számunkra, hogy lássuk azt, hogy ezek a közös együtthatók hogyan tudnak megvalósulni. Van egy program, amelyért ez a szakbizottság felel, és úgy gondolom, hogy ez az egyik leginnovatív program, és ezt az USA-ban lévő kollégák is elismerik, és ez a program az, amely összefoglalja az információkat, például a víz minőséggel, levegő minőséggel kapcsolatban. Ezt eljutjuk ezeket az információkat a politika, politikusokhoz, a állampolgárokhoz, és úgy gondolom, hogy a GMI, e, ez, ez nagyon fontos lesz majd. Nagyon fontos az, hogy a közlekedés is tovább folytha, folyhasson biztonságosan, de meg kell azt is nézni, hogy hogyan, hol hogy teszik ezek a környezetet nagyon sérülékenyé. Úgy gondolom, hogy eh, így eh, meg lehet nézni azt, hogy ez hogyan fogja majd átformálni eh, Európát egy alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom, ahol az életminőség magas. Köszönöm szépen, és most visszaadom a szót az elnöknek. Köszönöm szépen. McLeod asszony, köszönöm ezt a tájékoztatást, és hogy ne veszítsünk el több időt, rögtön át is térünk a következő beszélgető partnerünkre, ha bár ez nem megfelelő kifejezés. Meghívtuk Nicholas Stern urat, aki sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy egy videokonferencia keretében létesítünk vele kapcsolatot. Tolmácsolás nem adott, úgyhogy azt javaslom, hogy mindannyian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 A következő vendégünk Kumár úr. Köszöntöm, és eh, most meghallgatjuk az előadását. Köszönöm szépen. Tisztelt Rajl úr, tisztelt Podimáta asszony, tisztelt eh, kollégák. Alapvetően én eh, olyan megállapításokról beszélnék, amelyek az éghajlatváltozásra hatással lehetnek, és ezek nem tudom, hogy hallották-e már ezt a nevet, ez a TEEB, a Economics of Ecosystems and Biodiversity által készített megállapítások. Vannak a 2010-es tanulmány előtt már ideiglenes átmeneti megállapításainként én ezekről szólnék most. can move further. Yes. See, so basically... Nos, alapvetően három eh, kijelentést, eh, megállapítást szeretnék ismertetni önökkel. Először is a korazátonyokkal kapcsolatos eh, szükséghelyzet. Különböző mm, kutatókból álló csoport azt az előrejelzést fogalmazta meg, hogy akkor az átonyok veszélyben vannak. És hogy mekkora veszteséget jelent ez majd. Nem ez az első alkalom, hogy a TIB egy ilyen fajta megállapításra jutott, de valószínűleg ez az első alkalom, amikor nem csak a fizikai kárra hívjuk fel a figyelmet, hanem egyéb aspektusokra is, amelyek az éghajlatváltozás következtében megjelennek. Másodszorban a zöld szén által való enyhítő hatás, a harmadik pedig az ökológiai helyreállítás általi alkalmazkodás. Nos, önök is tudják, hogy a TIB szervezetet a bizottság működésével hoztuk létre. Németország, Hollandia, Norvégia is részt vesz, a DEFRA is részt vesz a tudományos tanulmányok elkészítésében. Ez az idéglenes jelentés, amelyet tavaly ismertettünk, három megállapítást fogalmazott meg. Az első az, hogy az ökoszisztémák károsodása és a biodiverzitás csökkenése következtében az emberi jólét is veszélybe került. A számadatok is ezt alátámasztották, és azt jelzik, hogy a globális GDP akár 6-7 százalékát teheti ki ez a kár a jólét szempontjából meghatározható veszteség lenne ez. A második eredmény pedig azt sugalja, hogy itt nem csak a milleniumi fejlesztési célok kerülnek veszélybe a biodiverzitás csökkenése miatt, hanem nem csak a hetedik cél, hanem az egyéb hat cél is hátrányos helyzetbe kerül az ökoszisztéma károsodása miatt. A harmadik megállapítás pedig az volt, hogy hogyan tudjuk a makropolitikák szempontjából, az iparpolitikák szempontjából a tényezőket kiválasztani, amelyek a biodiverzitás elvesztése szempontjából döntő fontosságúak. Ezek voltak tehát alapvetően a jelentés megállapításai. Szeretném a struktúrát ismertetni. Nemzeti, eh, helyi politikai szinteken, a vállalkozások, az ipar, az ágazat szintjén, illetve a fogyasztók, a felhasználók szintjén jelenik meg a különböző, jelennek meg a különböző célok. Kidolgoztunk egy struktúrát, és egy D0 munkacsoport is létrejött, amely a politikai költségekre, illetve a fellépés hiányának esetleges költségeire is megpróbál rámutatni. Láthatják, hogy annak keletére, hogy a D1, D2, D4 nagyon jelentős, a D0 az, amely a tudományos eredményekre vonatkozik hogy mit jelent ebből a szempontból a éghajlatváltozás. Először is a koral zátonyokkal kapcsolatos vészhelyzetre utalnék. Ez is az éghajlatváltozással kapcsolatos szak dokumentum tárgya volt, amelyet majd a kopenhágai csúcson ismertetünk a jövő hónapban. Láthatják, hogy a korallok, a melegvízi, illetve a hidegvízi korallok hogyan oszlanak el, Láthatják, hogy a milleniumi értékelésből különböző következtetésekre jutottunk. A korazátonyok 30%-a veszélybe került. Ha ez a helyzet, akkor kérdés, hogy ez a gazdasági veszteség szempontjából mit jelent. Természetesen megpróbáltuk a bizonyítékokat összegyűjteni és egy teljes körű értékelést végrehajtani. Kérdés, hogy melyek azok az értékek, amelyekről beszélünk. Ha nem látják a monitoron az adatokat, akkor a dokumentumban is megtekinthetik ezeket. Körülbelül 82 tanulmány készült világszerte a meleg víz, illetve a hideg vízi korallokra vonatkozóan. Ebből látható, hogy az általános érték 4-5 USA dollár hektáronként és évente, 450 dollár. Ez tehát az alapár, és megpróbáltuk ezen veszteségeket mennyiségileg meghatározni, illetve az előnyöket is. Ugyanis minden egyes esetben, hogyha a, a kárt meg tudjuk előzni, akkor az mindenképpen hasznot jelent. Tehát 470 USA dollár volt a szolgáltatások szempontjából az átlag, hogyha a szabályozást nézzük, ami szintén tárgya volt a milleniumi értékelésnek, akkor 648 USA dollárról van szó. Ez az átlag ár. Ennek sok kontextusban nincs jelentősége, de azért mégis bizonyos áttekintést ad arról, hogy milyen horderejű ez a veszteség, illetve ami a kulturális szolgáltatásokat illeti, kb. 7000 USA dollár per hektár per év, és ezek 2007-es értékek. Tehát, hogyha megnézzük ezen értékeket, akkor elmondhatjuk, hogy noha az ember azt gondolhatná, hogy a korallok a világ nagyon sok részén így néznek ki, ahogyan a monitoron, de az igazság az, hogy másmilyenek. És ennek az az oka, hogy az éghajlat változás a korallok ellenálló képességére, állapotára hatást gyakorol. És ezek gyakran visszafordíthatatlan változások. Olyan változások, amelyeket nem hozhatunk helyre az eredeti állapotra, és ez egy nagyon komoly problémát jelent. Egyes esetekben a változás annyira súlyos, hogy semmilyen gazdasági megoldással nem tudunk a helyzeten változtatni és még akkor is, hogyha az változásnak a korallokra gyakorolt hatásáról beszélünk, azt is be kell látnunk, hogy bármilyen ö, rátát alkalmazunk, azzal valószínűleg nem fogjuk tudni akkor az átonyokra, akkor az átonyok esetében okozott kárt orvosolni. Talán 450 ppm vagy 350 ppm széndiokszid által stabilizálható a helyzet. Ha megnézzük a trópusi korallzátonyok túlélését, akkor igazából nincs más megoldásunk, mint a 350 ppm-et kitűzni célként, és ez az is, amit Stern úr az imént mondott, arról, hogy hogyan tudjuk a széndiokszid kibocsátást csökkenteni a fejlődő, illetve a fejlett országok esetében. A jó dolog az, hogy konszenzus kezd körvonalazódni a politikai körökben. A múlt héten új Delhiben lát, Delhibe látogattam, és a kiotói protokollal kapcsolatban hallhattuk, hogy több pénzügyi forrást igényelnek a szegény országok, mert nem tudják az éghajlatváltozás hatásait enyhíteni, de így ők is, ha további finanszírozást kapnak, akkor ők is eh, jelezni tudják a világ egyéb országai irányába, hogy készek a helyzeten változtatni. Hogyha 350 ppm-et elutasítjuk, akkor ez mit jelent eh, az alkalmazkodás, illetve az enyhítés szempontjából? Itt is eh, látható, hogy megnézhetjük, hogy hogyan néznének ki akkor a zátonyok, és az igazság az, hogy ez egy nagyon elrettentő képet fest. Hogy itt van a két százalékos, a két fokos, vagy még a három foknál nagyobb hőmérséklet emelkedés, akkor elképzelhetjük, hogy hogyan néznek ki a korallok. Képzeljék el, hogy ez alapján bizony nagyon sürgős fellépésre van szükség a fa szén felhasználása a A széndiokszid koncentrációs cél elérése érdekében az ipari, illetve egyéb területeken megjelölő széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell, de különbséget kell tenni. Hogyha különbséget teszünk, akkor még mindig maximálhatjuk a globális célt. Ez az az üzenet, amelyet ez a diagram közvetít. Hogyha vannak ezzel kapcsolatos kérdések, akkor azokat persze megvitathatjuk. A akár 4,8 gigatonna széndiokszid fogható meg évente az erdőkben. Ez is egy olyan érték, amely az elemzésekből kiderül. Egy másik kérdés pedig, ami az alkalmazkodást illeti. Nincs nézeteltérés abban a tekintetben, hogy a széndiokszid kibocsátást stabilizálni kell, illetve csökkenteni kell, hogy ezt hogy tudjuk elérni, hogy tudjuk ezt összhangba hozni az alkalmazkodással, illetve az enyhítéssel. Hogyha alkalmazkodási stratégiákat szeretnénk kidolgozni, olyanokat, amelyek hatékonyak és eredményesek, akkor meg kell őrizni az erdőket, a tavakat, illetve egyéb vizes élőhelyeket, mert ezeknek egyéb gazdasági hatásuk, előnyük is lehet. Erre később még áttérnék majd, de ez minden esetre egy olyan megállapítás, amely egy alkalmazandó stratégia szempontjából fontos lehet. Másodszorban a mezőgazdaság és halászati termékeny, termelékenység, a korazátonyok a hal tenyésztés szempontjából és természeti puffer zónaként is működhetnek. Egyrészt azért, hogy stabilizáljuk a széndiokszid kibocsátását, másfelől pedig azért, hogy csökkentsük a szegénységet, hiszen bármely társadalom, ha megnézzük Kínát, a Szaharától Déleső Afrikát, vagy Indiát, akkor, ahol akár 300 millió a szegény ember Indiában például, Hogyha a két dolláros szintet tekintjük mérvadónak, akkor az indiai lakosság fele szegénynek minősíthető. Semmilyen stratégia nem lesz hatékony, hogyha a megélhetési feltételekre nem helyezünk hangsúlyt. És ez egy olyan üzenet volt, amelyet Nick Stern is kiemelt, nevezetesen, hogy a szegénység, illetve az éghajlatváltozás szorosan összekapcsolódnak olyannyira, hogy az egyiket nem orvosolhatjuk anélkül, hogy a másikra ne gyakoroljunk hatást. Éppen ezért az alkalmazkodási stratégiák nagyon nagy hatással lehetnek a szegénység megszüntetésére a fejlődő országokban. A természeti kockázatok, akár a viharok vagy a ciklonok által okozott károk az erdőkben, illetve a korallzátonyokban, az áradások, illetve az asszály okozta károk is nagyon komoly hatással, hatást válthatnak ki az ökoszisztémák helyreállítása szempontjából. Van még valami, ami rendkívül fontos, hogyha a helyreállításról beszélünk, akkor egy dolog, hogy ezt megtesszük, és egy másik kérdés, hogy gazdasági szempontból ez mit jelent. Különböző ökoszisztémákat vizsgáltunk meg trópuserdők, illetve tavi vidékek esetében, és azt láthatjuk, hogy a helyreállítási programok nagy részénél a megtérülési ráta sokkal magasabb, mint akkor, hogyha hagyományos befektetéseket eszközölnénk. Ez tehát egy további érv amellett, hogy az ökoszisztémát helyreállító programokba eszközöljünk befektetéseket, hiszen ez nem csak megélhetési forrást biztosít, hanem ez a befektetés szempontjából nagyon megtérül. A különböző diszkont ráták, illetve a szimulációk is azt bizonyítják, hogy nagyon is nagy értelme van annak, hogy az ökoszisztémát helyreállító projektekbe fektessünk be, és támogassuk az ilyen programokat. Vannak különböző programok, még két perc két percre volna igényem. Nos, a barna szén, illetve a kék, valamint a zöld szén, ezek is akár 55 os pozitív hatást válthatnak ki az üvegházhatást okozó, üvegházhatást előidéző gázok kibocsátása esetében. Tehát meg kellene fontolnunk azt, hogy hogyan tudnánk prioritásokat meghatározni, a szén tárolása, illetve a kibocsátás megelőzése, a kék, a barna és akár a fekete szén felhasználása által. Végezetül három ajánlást szeretnék megosztani önökkel, és szeretném ezzel kapcsolatban a véleményüket hallani. Ami az enyhítést illeti, a zöld szín nem egy opció, hanem egy szükség. Ez pedig nagyon egyértelmű kell, hogy legyen. A gombásodás pedig a gombásodás esetében szintén szükséges volna a zöld szén megközelítés, ami pedig az adaptációt, az alkalmazkodást illeti, az ökológiai helyreállítást könnyű nyomon követni, azonosítható, helyileg könnyen meghatározható, és ez a legjobb útja annak, hogy az alkalmazkodási stratégiát kövessük, és ez a befektetés szempontjából is nagyon megtérül. Végeredményben ennyi lenne a megállapításom, és nagyon szívesen meghallgatnám a véleményüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor rögtön áttérünk a következő előzőre. Campbell úr következik. Bien. Ich bitte Sie alle, arra kérném azokat, akik esetleg kérdést szeretnének feltenni, vagy hozzá szeretnének szólni a vitához, hogy röviden kell, hogy felszólaljanak, ugyanis 5 órakor már át kell térnünk a következő napi rendi pontunkra. Tehát még egyszer, egy kicsit késésben vagyunk, Campbell úrnak adom most meg a szót, és őt is megkérném, hogy röviden tartsa meg az előadását. Ha pedig kérdésük van, akkor talán már most megállapodhatnánk abban, hogy mindenki egy percet kapna. Okay. Thank you, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ezen a meghallgatáson szólhatok. Azt hiszem, hogy egy világos üzenetet hallhattunk öntől, illetve a társelnöküktől, és ez pedig az, hogy a finanszírozás kritikus fontosságú a kopenhágai szempontok sikerességénél. Szeretném elmondani, hogy az üzleti közösség a vita ezen részéhez eddig nem járult nagyon hozzá. Személy szerint azonban nagy mértékben aggaszt, hogy csupán a pénzügyi számadatokkal számadatok a mániánk, de itt ebben a prezentációban inkább megpróbálok egy gyakorlati megközelítést alkalmazni, és másik oldalról vizsgálnám meg ezt a témát. A kérdés az, amire a választ keresem, hogy hogyan kellene felhasználnunk a finanszírozást a Kopenhágában megállapított lehetőségeket, hogyan használjuk fel az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Remélem egyébként, hogy azt fogom mondani, és az üzleti közösséggel folytattam nagyon sok vitát, ez nem egyébként az ő egyhangú álláspontjuk, az az, hogy minden Kopenhágán múlik, hiszen nagyon fontos, hogy a finanszírozás működjék ahhoz, hogy a csökkentéseket, amelyeket McGrady asszony, Stern úr beszéltek. És ez csak akkor történhet meg, hogyha már kezdetektől fogva és azt mondom, azt értem ez alatt, hogy Kopenhágától kezdve a megfelelő intézményi folyamatokat indítjuk be, és ezeket ellenőrizők, Ilyen ellenőrzések nélkül ugyanis a finanszírozás nagy részét elpocsékoljuk, és egy rendkívüli lehetőséget hagyunk ki. Úgy tűnik, hogy működik a PowerPoint, de talán a nagy kijelzőn önök nem látják azokat, nem tudom, hogy tudnának ebben segíteni nekem. Én a számítógépemen jól látom. Igen, működik. Okay, fine, we have side. Rendben van, úgy tűnik, hogy mégiscsak működik, de improvizálni fogok, ez így rendben is lesz. Tehát az a szeretném volna kezdeni, hogy mire is törekszünk mi, mire próbálunk meg koncentrálni. Nos, az az, hogy megnézzük a kettős kihívást az energia területén. Először is, hogy megfeleljünk az energiakereslet jelentős növekedésének, és javítsuk az energiához való hozzáférést, ugyanakkor viszont reagáljunk az éghajlatváltozás kockázataira. Hogy ezt kontextusba próbáljuk tenni, akkor a Nemzetközi Energiaügynökségtől hatalmas számokat kaphatunk. Két milliárd embernek nincs hozzáférése kereskedelmi energiához, 45 trillió dolláros befektetést kell fordítani az éghajlat kockázatok enyhítésére. Mire törekszünk tehát, hogy megpróbáljuk felgyorsítani a meglévő és előre haladott, hatékony, aracsony széndiokszid kibocsátású technológiák fejlesztését. Ez alapvető fontosságú, hogy a célokat elérjük, mégpedig elfogadható költségek mellett. Nézzük akkor a finanszírozás szempontjából az egyes kulcs szempontokat. Először is mérték és előrejelezhetőség. Ezt gyakorlatilag valamennyi ülésen hallhatjuk az éghajlatváltozásról. Előrejelezhetőségre van szükség, arra van szükség, hogy tartósak legyenek a pénzügyi megállapodások, források, megint csak honnan származnak ezek hogyan irányítják azokat, cél, támogathatóság, erre visszatérek, végezetül pedig, hogy a finanszírozás fenntartható legyen. Tehát akkor, ha megnézzük a méretet, óriási számokról beszélünk, 100 milliárd évente minimum. Aztán, ahogyan már más hozzászólók is elmondták, köz- és magánszektor és aztán pedig intézményekről mit mondhatunk, hogy átlátható, előrejelezhető szabályokra van szükség, nyílt támogathatóságra, egyértelmű követelményekre. Végezetül pedig óriási pénz- és befektetési áramlatokról beszélünk. Ez egy különösen fontos téma. Tehát, hogyha megnézzük a lefolytatott vitákat, azt hiszem az egyik fő terület az az, hogy a közfinanszírozásnak elő kell mozdítania a magánbefektetéseket. Ezt egyébként Megléd asszony is elmondta a klímaváltozás témáján belül és azon túl tudatban, tudatában kell lennünk annak, hogy ha most precedenseket teremtünk, ez segíthet, ugyanakkor viszont akadályozhatja is a jövőbeli programokat és előrelépéseket. Az EU álláspontjában azt is látjuk, egyébként az üzleti szektor ezt egy fő témaként kezeli, ez az, hogy szükség van a korai finanszírozásra, a kapacitásépítéshez, és itt megint visszatérek arra, hogy ne fecséreljük el a megszerzett pénzt, ugyanis kapacitás nélkül a pénzt csak kiszórjuk az ablakon. Kapacitásépítésre van szükség. Végezetül pedig jelentős pénzátutalásokról beszélünk. Ezeket valamilyen módon el kell adnunk a közvéleménynek. Nagyon sok előadást hallottunk az éghajlatváltozás kockázatairól. A közvélemény vajon érti ezeket? Érti, azt, hogy ehhez, hogy ezt a problémát megoldjuk, jelentős pénzmozgásra van szükség. Nézzük akkor most a közszektor finanszírozását, és nézzük, hogy mi az üzleti ágazatban ezt hogyan látjuk ennek a szerepét most megfelelő diát sikerült behoznom. Azt hiszem, hogy az üzleti szektor szempontjából azt szeretnénk látni, hogy a politikai és technológiai kockázatok csökkenjenek, annak érdekében, hogy több privát finanszírozáshoz jussunk olyan folyamatoknál, amelyek egyébként nem lennének megvalósíthatóak. Biztosítani kell azt is, hogy a nagy kockázatú technológiák a demonstráció szakaszon túl mennek és megkapják a finanszírozást. Aztán a hagyományos projekteknél a pénzügyi szakadékot át kell hidalni az előre haladott technológiáknál, és aztán pedig a vállalatoknál nagy problémát jelent a belépési tőke megszerzése, és a közfinanszírozásból ezt meg lehet valósítani annak érdekében, hogy a tőkeigényes energiaprojekteket megvalósíthassák. Aztán a szerződések odaítélése szintén egy nagyon jó ösztönző. Ugyanis az emberek megpróbálnak innoválni, tovább lépni, kutatásokat végezni annak érdekében, hogy megszerezzék ezeket a szerződéseket, és nagyon fontos, hogy ezeknél az innováció folytatásához előrejelezhetőek legyenek a folyamatok. Aztán pedig, hogyha megnézzük az egyes elveket, ez üzleti szektorként nagyon foglalkoztat minket az, hogy a nyerteseket, veszteseket hogyan választják ki. Úgy gondoljuk, hogy ha bármit is hoznak létre közfinanszírozásból, azt a lehető legsemlegesebb módon kell megtenni technológia szempontjából. Tehát nem szabad egy gyártót vagy termelőt előnyben részesíteni. Ez már megtörtént korábban, nagyon veszélyes precedens teremthet. Aztán megint csak átláthatóság és előrejelezhetőség alapvető fontosságú, ugyanis ez mutatja meg, hogy hogyan és mikor lehet ilyen finanszírozáshoz jelentkezést benyújtani. Aztán pedig egyenlőség. Nem fontos, hogy az innováció milyen országból származik hogy honnan jön a fejlesztés Európán belülről, kívülről, fejlett vagy fejlődő országból, ez nem számít. Azt kell biztosítanunk, hogyha a közfinanszírozást fel akarjuk használni, hogy az éghajlatváltozás kockázatait csökkentsük, egy versenyelőny egyenlőséget kell teremteni. A cégeket arra kell biztatni, amelyek különböző klimatikus, regionális területeken tevékenykednek, hogy folytassák az innovációt. Valószínűleg eltérő lesz az innovációjuk, más-más megoldást találnak majd, és ezt bátorítani kell. Elegendő finanszírozást kell biztosítani, hogy áthidalhassuk a szakadékot a magánfinanszírozás és a közfinanszírozás között. Aztán pedig nézzük meg, hogy milyen sikeres tapasztalatokat láthatunk. Itt nem fogok túlságosan részletekbe menni ezzel a témával kapcsolatban. amikor 5-6 oldalt elért az előadásom, akkor megpróbáltam dolgokat kihagyni belőle, de itt el kell mondanom, hogy tulajdonképpen 5 módja van annak, hogy sikeressé váljon a közfinanszírozás bevonása. Például az adóhitelek nagyon sikeres, ezt az Egyesült Államok előszeretettel használja, és valóban fellendítheti a kutatást. Aztán pedig ott vannak a kölcsöngaranciák és a koncesziós kölcsönök. Itt alacsony költségű tevékenységeket lehet hosszú távon biztosítani, például nagy infrastruktúrális projekteknél, aztán pedig vissza nem térítendő juttatások, ez a magas belépési költségeket segíti, és közbeszerzés. Ezek a területek arra vonatkoznak, hogy nem csupán pénzt ajándékozunk, adományozunk, hanem nagyon célorientáltak, és így módon az üzleti szektort jobban bevonják. Siemensnél láthattuk egyébként ezeket a sikeres példákat. Ezek az eszközök pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy fokozzák a finanszírozás sikerességét. az üzleti közösség valószínűleg nem örülne, hogyha nem említeném meg ezeket a szempontokat, amelyek most következnek, megint csak a pénzügyi közösséghez térünk vissza, és a piac területéhez. Hogyha megnézzük, visszatérünk a piac témájához, Remélem, hogy ez fontos és fenntartható része az éghajlatváltozási konvenciónak, illetve a kiotói jegyzőkönyvnek. Megnézzük, hogy milyen igényei vannak a piacoknak ahhoz, hogy tovább működjenek, hogy a magánfinanszírozás hogyan működik a projektekben és az ágazatok között. Mit szeretne a piac? Bizalmat szeretne hogy bízhasson abban, hogy túl fogja élni, hogy a jövőben is létezni fog, a befektetések teljes élettartama alatt. Tehát, hogy a megvásárolt eszközök hasznos időtartama alatt működni fog, mert a szénpiac nem valódi piac, hogy egyszerűen fogalmazzak, hanem kormánypolitikák vezetik azt, irányítják azt, és arra törekszünk ezáltal, hogy egy alacsony szénkibocsátású gazdaság jöjjön létre. A szakpolitikák alakulásánál pedig azt látjuk, remélhetőleg, nem vagyok meggyőződve arról egyébként, hogy sikeresen lezárják a kopenhágai folyamatot. Szerintem még nagyon hosszú folyamat áll előttünk, de minden esetre szükség van arra a bizalomra, hogy bízzunk abban, hogy lezárjuk a folyamatot egyszer, és hogy ez a szénpiac a jövőben is létezni fog. Itt a tiszta fejlesztési mechanizmusra gondolok, illetve a közös kezdeményezésre. Tulajdonképpen bürokratikus rémálomként működnek ezek, hatékonyabbá kell tenni azt, hogy több projekt legyen, hogy több üzleti vállalkozás vegyen részt a folyamat kapban. Aztán pedig a tiszta fejlesztési mechanizmus és a közös végrehajtás önmagában nem elegendő, hogy ezt meg, hogy megváltoztassa a jövőbeli üvegházhatású gázkibocsátásokat. Azt hiszem, hogy a dián kicsit túl sok információ szerepel az új mechanizmusokról, de azért elmondanám, hogy új mechanizmusokra van szükségünk, környezet közötti integritást biztosítandó. Nem mondom, hogy hatalmas profitokra fognak szertenni ezekből a mechanizmusokból, ez ma már nem igaz. Azt is biztosítanunk kell, hogy valamennyi ország, valamennyi ágazat gazdasági erőfeszítéseket tesz főként európai üzleti szempontból. Nagyon foglalkoztat minket, hogy a folyamatok, a mechanizmusok hogyan alakulnak, hiszen nagy nyomást gyakorolnak az európai iparra, versenytársaink részéről nagy a nyomás, úgyhogy ezt az elmúlt másfél évben egyébként sokat hallhattuk. Sőt, mi több, azt látjuk, hogy az új mechanizmusoknál nagyon szilárd megfelelési eljárásokra van szükség. Úgy hiszem, hogyha ezt sikerül kiigazítanunk, ez az utolsó üzenetem egyébként, hogy megnézhetjük, ha hogyha a mechanizmusokat sikerül kiigazítani, a kereslet kínálat arányát kiigazítani, akkor azt láthatjuk, hogy a magánszektor befektet. A kormány, amint a kormányok a megfelelő keretet felállították. De legutóbbi hozzászóló is említette ezt, hogy a tranzakciók és befektetések nagy része, amelyek kihatással vannak az éghajlatváltozásra, a szénpiacon túl fog megtörténni. Tehát a rendes piac, a közvetlen külföldi tőkebefektetés fogja ezt megvalósítani, és új piacokra fognak így belépni, anélkül, hogy a szén ár szempont lenne számukra. Úgyhogy Remélem, hogy sikerül majd szítani. Biztosan lesznek olyanok, akik nem értenek velem egyet, minden esetre most megköszönöm a figyelmüket és a lehetőséget. Herzlichen Dank. Ich wiederhole meine Bitte. Köszönöm szépen, megismételném a kérésemet, hogy ne szólnak fel hosszasan, nagyon sok információt kaphattunk a vendégeinktől. Mindenképpen azt szeretném kérni önöktől, hogy nagyon röviden fogalmazzák meg egy percben a kérdéseiket, és ezzel a kis kalapáccsal jelzem majd azt önöknek, hogyha letelte az egy perc. Először is Hübner asszony lesz az első. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, dziękuję. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a panel tagjainak, hogy ennyire átfogó tájékoztatást adtak nekünk. Egyértelműen létezik az éghajlatváltozás jelensége, és világos, hogy a fenntartható fejlődésre kell törekednünk, annak ellenére, hogy mit mond, amit a kételkedő Tamások mondanak az embereket így módon lehet rábírni arra, hogy új technológiákat használjanak, és nagyon kiegyensúlyozottan kell hozzáállnunk ehhez. Nem akarjuk, hogy ipari mennyországok, ipari paradicsomok alakuljanak ki úgy, ahogyan adóparadicsomok alakulnak ki. Úgyhogy az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatnunk, és amint megváltoztattuk a gondolkodási mintákat, elmagyarázhatjuk az embereknek, hogy többet kell fizetniük. Ugyanis a bolygónk olyan tényező, ami a mi kezünkben csak átmenetileg van, át kell adnunk majd az új generációknak, ahogyan mi is régebbi generációktól kaptuk a Földet. Tehát mennyi pénzt költenek az oktatásra, képzésre, információs anyagokra? Nem kellene több forrást fordítani erre Európában annak érdekében, hogy az éghajlatvédelmét megvalósítsuk? Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania do pana Kemara. Pierwsze dotyczy... Köszönöm szépen. Kumár úrhoz szeretnék kérdést intézni, mondja Gyerek úr. Először is. A anyagról, mert azt, hitem, azt hiszem, hogy a széndiokszid felelős azért, hogy elpusztulnak a anyag. El tudnám magyarázni, hogy mi itt a probléma, az elsavasodás? Vagy pedig oxigén hiány, az oxigén hiánya a vízben? A második kérdésem pedig az erdőkre vonatkozik. Az erdők rengeteg széndiokszidot nyelnek el az atmoszférából. Azonban minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb reakciók valósulnak meg, kémiai reakciók felgyorsulnak, ahogyan ezt Szibériában is tapasztalhatjuk. az erdők gyors, illetve a termőföld gyorsabban veszik fel a széndiokszidot. A kérdésem, hogy ez a helyzete. Köszönöm szépen, Piper úr következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a legtöbb hozzászóló hasonló dolgot kérdezett, mint én, de feltenném a kérdést, hogy az ember milyen mértékben járult hozzá a föld felmelegedéséhez, hiszen ezt figyelembe kell vennünk az intézkedések kapcsán. A második kérdés az az, hogy tíz éve nem csökkent a föld hőmérséklete, és a Németországban a kutatók azt mondják, hogy az elkövetkező 30 évben a nap csökkenő aktivitása miatt csökkenni fog a hőmérséklet. Ezt figyelembe vették. A harmadik kérdésem pedig az, hogy nem igazán értem Stern urat, hogyan lát az, hogy ő a klímaváltozás negatív hatásait csak a 21. századra helyezi át. Milyen okai vannak erre? A negyedik kérdés. Kicsit aggódok az ipar tervezési biztonsága miatt. Elemezték-e azt, hogy mi történik akkor, hogyha túlságosan elsietjük ezt a klímavitát? Csak egy példát, Németországban nem messze tőlem nagymértékben kiirtották a bükerőt annak érdekében, hogy ott naperőművel, napelemeket hozzanak létre. Itt összesen 77 milliárd eurót fektettünk ebbe bele. A negyedik kérdés, hogyha megkezdődik az árverezés az emissziókereskedelemben, akkor itt mi lesz majd a globális kontextus? Ezt figyelembe vették-e az árak kapcsán, költségek kapcsán? 30-40 ilyen kérdést fel tudnék még tenni. Nagyon sajnálom, hogy a másik oldalt, amit a kapcsán alig hallgattuk meg. Köszönöm szépen, Kaválió úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. <coughs> Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, hogy ennyire átfogó előadásokat tartottak. Az elhangzottakból azt állapítottam meg, hogy egyfajta megállapodás született arról, hogy szükség van finanszírozásra az éghajlatváltozás leküzdésére. Azonban a hozzájárulásokat hogyan lehet megosztani a magán és közszektor között, illetve az iparosodott országok és a feltörekvő gazdaságok között. A második kérdés. hogy a finanszírozást elsősorban hol kell alkalmazni és dr. Campbell mondott valamit, egyetértek vele, a kapacitás építés alapvető fontosságú, főként a fejlődő országokban. Egyéb esetekben, egyéb esetben csak szórjuk a pénzt, és értéket viszont nem kapunk érte, és nem tudunk így harcolni az éghajlatváltozás ellen. És az iparosodott országoknál pedig az egyik prioritás a demonstráció kell legyen, az iparosodott országoknál. És egy kérdésem lenne Campbell doktor felé, ami a kutatás fejlesztést illeti, illetve a demonstrációt, azt mondta az egyik szlájdon, hogy a technológiának semlegesnek, semleges kritériumokon kell alapulnia. Ezzel teljesen egyetértek, de a kérdésem az, hogy például a nap energia vagy a biomassa között sem tegyünk különbséget, hanem csak a csökkentés céljait határozzuk meg, és a részleteket pedig bízok a piacra? Ugyanezeket a kritériumokat kell alkalmazni, például a kutatási finanszírozásra való jelentkezésnél is köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vendégeknek is a hozzászólásukat. Mi a helyzet Európában? Vannak bizonyos országok, például a közép-kelet-európai országok, ahol óriási szénerőművek vannak, ahol az energia előállítás során nagy széndiokszid kibocsátás történik, hogyan lehetne tudástranszferrel vagy pénzügyi támogatással elérni azt, hogy ezek az országok felzárkózzanak. Hogyan tudunk Európának segíteni annak érdekében, hogy sokat lehessen az üvegházi gázok hatását. Például gondolok itt a különböző a házak megépítésére, például a maguk a házak, a lakhatást 40%-át teszik ki Franciaországban az övegházi gázoknak például, hogyan lehetne átépíteni a házakat, főként amikor beszélünk a az alacsony költségű lakhatásról, a lakhatási támogatásról, itt lehetne-e csökkenteni a költségeket. Néhány ország már szén dioxid adót vezetett be a foszilis erőanyagokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Haszi kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Lenne egy kérdésem a korálokkal kapcsolatban, Girek úr is említette ezt. Úgy gondolom, hogy azt láthatjuk, hogy a korallzátonyok esetében szükséghelyzet van már, és az óceánok kezdenek elsavasodnak, elsavasodni, főként a, az atmoszféra a széndiokszid tartalma miatt. Ez nagyon aggasztó, ezt én is értem. Volt egy másik meghallgatás is, ahol egy szakértő azt mondta, hogy a korolok esetében már túljutottunk a maximumon a széndiokszid koncentrációt illetően. 350 ppm-nél nem lehetne magasabb a széndiokszid koncentráció. Szeretnék ezzel kapcsolatban választ adni McLeod asszonytól, illetve Campbell uraktól is. Arra szeretnék választ, hogyha van egyáltalán vita a üzleti életben, az iparban, azzal kapcsolatban, hogy még ambiciózusabb célok legyenek két fokkal nál is több cél. Ami pedig a finanszírozást illeti Campbell úr, ön a közfinanszírozásra koncentrál, de szeretném hallani azt, hogy vannak-e más finanszírozási források is, mint például kibocsátási lefelőzés a tengeri közlekedés kapcsán. Elnök, köszönöm szépen. Ódi úr következik. Tessék, a a szó. Tisztelt elnök úr! azok a megállapítások, amelyeket hallhattunk, azok nagyon érdekesek voltak, de azt mutatják, hogy még, még mindig abban a szakaszban vagyunk, amikor technikai jellegű és pénzügyi transzfereket kell kidolgoznunk, és hiába állunk Kopenhága előtt, mégis évebe telik az, hogy egy egyezményt kidolgozzunk. Látni kell azt, hogy milyen szociális következményekkel jár ez. Ha megnézzük a kihívásokat, amelyek előtt állunk, mit gondolnak a szakértők, hogy mi van a szén adókkal, amelyekkel bennünket az Európai Unió határán fenyegetnek bennünket. Még egy kérdés lenne Beszéltek arról, hogy a GME-t másképp szerveznék meg, itt a kapacitásokra gondoltak, vagy mire gondoltak konkrétan. Utolsó kérdésem, ez volt, és még egyszer megadnám a szót a vendégeknek, megadnám Stern úrnak is a szót, ha lehetne, hát ez viccesen mondtam csak ezt. Úgyhogy Megléd asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, haladjunk sorrendben. Nincsen semmilyen becslésünk az oktatással kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez nagyon hatékony, és szeretném elmondani azt, hogy főként az oktatás korai korban ez nagyon fontos lehet, de hadd térjek rá a kérdésekre. A koralokkal kapcsolatban azt láthatjuk, hogy egyre eh, korábban a hőmérséklethez eh, kötődött az, hogy a korallok nem megfelelően működtek, de ebből ezt ki tudták heverni. Tehát mindenképpen szeretnék eh, beszélni arról, hogy megváltozott a, a, a, a a, a vegyi környezete a karaloknak. Ugyanakkor felvetették a szén dioxid kérdését az erdőkben, illetve a növényekben. Ahogy nő a hőmérséklet, a, úgy a biodiverzitás egyre haték, ne, nem eléggé hatékonyan tudja már a szén széndiokszidot megkötni nagymértékű csökkentést láthatunk a vizekben is. Ez lett volna a válaszom, de persze erre visszatérhetünk még. A finanszírozás kérdésében reméltem azt, hogy a környezetvédelmi bizottsággal is, ahogy ez történt, megvitathatjuk azt, hogy a globális átlagos hőmérsékletet hogyan lehet a különböző folyamatok által csökkenteni. de azt láthatjuk, hogy évente növekedik a hőmérséklet, a nap hatása nem tudja megmagyarázni meg, a Föld különböző területen tapasztalható különbséget, tehát nincs más magyarázat a bolygó különböző hőmérséklet emelkedéseire, mint az üvegházi gázok hatása, és ez ember által okozott, tehát nincs másfajta magyarázat erre, de szívesen vitáznék erről önökkel a továbbiakban is. Stern úr úgy gondolom, hogy arra utalt, hogy nem szeretnénk azt, hogyha 6-7 fokkal növekedne a hőmérséklet, tehát mindenképpen a mai, mai feltételekről kell vitáznunk. Általánosságban nem igazán volt időm arra, hogy hangsúlyoztam azt, hogy mennyire fontosak az ipari politikák figyelembe véve a szént, a szén költségeit. Nagyon sok vitát folytattam az ipar képviselőivel, akik egyre inkább magabiztosabbak abban az irányban, hogyha nem határozzuk meg a széndiokszid árát, akkor nem tudják meghatározni azt, hogy hogy fognak kialakulni ezek a partnerségek. 40 partnerség jött létre, több milliárd eurót fektettek be abba, hogy Észak-Afrikából napenergiát szállítsanak Európába. Különböző partnerségek jöttek létre, ezeket néhány évvel ezelőtt nem is tartottuk volna még lehetségesnek. Vannak olyan gépjármű gyártók, akik Dániában már elektromos autókról tárgyalnak, hogy ezeket például állomásokon lehetne kibérelni. Tehát ilyen partnerségekre se tudtunk volna gondolni még néhány évvel ezelőtt. Én azt látom, hogy van egyfajta kis frusztráció a e, befektetéssel kapcsolatban, főként a közbefektetések kapcsán, de visszatérve a e, pénzügyi csomagokra, hogyha megnézem az épületeket, akkor azt látom, hogy nagyon sokat küldenek, költenek renovációra. Például Ausztriában, itt a középületek e, esetében 345 milliót költenek a cseh köztársaságban, 900 milliót, a Franciaországban 200 milliót, 2 milliárdot Németországban, itt a középületek fejlesztésre költenek ennyit. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokat fektetnek be a, a, az építési szektorba, de a renovációba viszont nem. Pedig itt nagyon könnyen lehetne eredményt elérni. Az ipar gyakran úgy gondolja, hogy nem lesznek előnyök, hogyha sikerülne pedig nekik az energia felhasználásokat csökkenteni, az, az nagyon hasznos lehetne, de nagyon fontos az, hogy mindenképpen befektessenek az alacsony széndiokszid kibocsátású projektekbe. Úgy gondolom, hogy az innovációk elősegítése nagyon fontos lenne a pénzcsomagok kapcsán. A széndiokszid adó, ez fontos lehetne a fogyasztók számára, hiszen a fogyasztók nem igazán érzik azt, hogy mennyire értékes ez az erőforrás akkor, amikor vásárolnak valamit. Tehát úgy gondolom, hogy itt hibáztunk egy kicsit, de mindig is az energiaellátási szektorból lehetne kiindulni, tehát egyfajta egyensúlyt kellene ki, ki létrehozni a között, hogy mit próbálunk elérni globális szinten, illetve mit próbálunk elérni a fogyasztók szintjén, hogy megértsék azt, hogy ezek a, az erőforrások mit is jelentenek. Tehát úgy gondolom, hogy a bizottság már jó munkát végzett abból a szempontból, hogy ugye lehetne ezt átfordítani a fogyasztók irányába, de mindenképpen szükségünk van erre a mixre, tehát az adózásra felülről, de nem lesz könnyű, de ezt kell megvalósítani. Németországban van egy nagyon jó tanulmány, megnézték a különböző együtthatókat, különböző előnyeket, és megnézték azt is, hogy milyen hátrányai vannak a foszilis előforrásnak, és 7 euró per kilovatórára jutottak és ez 0,8 euró centet jelent, és ez nagyon fontos lehet. Ennyibe hagynám az adatokat, mert úgy gondolom, hogy maguknak, az iparnak kell átalakítani a piacot, és megfelelő termékeket kell, szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztók irányába. Campbell úr a következő, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdéseiket, amelyekből némelyiket egy hétig is megválaszolhatnék, de megpróbálom azokat megválaszolni, amelyeket közvetlenül hozzám intéztek. Arról kérdeztek, hogy a klímaváltozás kapcsán milyen százalékok érvényesek. Azt láthatjuk, hogy az irodalmat megnézzük, hogy számos intézkedések azok fejenként intézkedések, és főként a fejlődő országokra vonatkoznak, mint a klímaváltozás fő okozóira, és úgy gondolják, hogy a fejlődő országoknak kell megoldaniuk a klímaváltozást. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió szempontjából mi mindenképpen vezető szerepet játszottunk, meg kell nézni azt, hogy kik követnek bennünket. Úgy gondolom, most már megkezdtek bennünket követni, de mégiscsak hozzánk fel kell őket zárkóztatni. Feltettek egy kérdést a versenyképességgel kapcsolatban, illetve az adókkal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mit szól ehhez a, az ipar. Sokan a piac mellett vannak, a franciák úgy gondolják, hogy a határok menti adók kérdése ki fog hatni majd a tárgyalásokra. Hogy ez valóban így lesz-e, azt nem tudom, de én személyesen úgy gondolom, hogy az importokat még inkább növelni fogja. És nagyon nehéz lesz felmérni a valódi hatást a cementipar, az, a, a, a, a fémipar esetében ez lehet, hogy igaz lesz, de nagyon sok vitát folytatnak erről a különböző találkozókon. Hassi asszon kedvenc kérdése, kedvenc témája a tengeri hajózási iparban, a repülőiparban alkalmazott adók kérdése. Úgy gondolom, hogy a versenyképesség kérdése nagyon fontos az európai ö, légitársaság, légitársaságok esetében. Én is ott voltam Barcelonában egy ilyen tárgyaláson, és láthattam azt, hogy hogyan foglalkoznak a légitárságok kérdésével, de nem tudom, hogy mi lesz majd a helyzet, de hát elég nagy viták voltak mindig akkor, amikor erről vitatkoztunk Barcelonában vagy bankokban, és nem tudom, hogy most sikerült előre lépni, vagy inkább vissza léptek, de úgy gondolom, hogy itt mindenképpen foglalkozni kell a légitársaságok kérdésével. Kavári asszony számos kérdést tett fel, az egyik nagyon érdekes volt. Nem igazán volt ez kérdés, de ő a kapacitás képítésekvel tett fel egy kérdést. Nagyon fontos Kopenhágában majd az, hogy technológiai tanácsadó központokat tudjunk létrehozni, ez óriási előrépés lenne, főként a kapacitások növelése szempontjából, de ez jó forrása lehetne annak is, hogy már időben tudjunk pénzt nyújtani ezeknek a központoknak. Hogyha megnézzük az energiahatékonyságot, akkor gondolkodjunk, csak, gondoljunk csak arra, hogy mennyi megtakarítást tudnánk elérni, akár regionálisan is, és ugye regionális különbségeket is figyelembe tudnánk venni, és fókuszálhatnánk arra is, amit Megléd, is, Megléd asszony is mondott. Nagy változást tudnánk elérni például a házak renovációjával. Úgy gondolom, hogy ez óriási nyereséget jelenthetne. Az USA támogatja ezt, az EU támogatja ezt, és Japán is megkezdte már ezt, tehát úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nagyon nagy támogatást kaphatnánk és előre léphetnénk. Elnézést, elnök úr, de én nem értettem a kérdését, mert nem hallottam a tolmácsolást, tehát szerintem még egyszer fel kell tennie a kérdését, de szerintem mindent lezártam. Még egy pont, a technológiák külön, közötti megkülönböztetés szerintem egyensúlyt kell létrehozni, nem szabad kiválasztanunk nyerteseket vagy veszteseket, de vannak olyan ö, technológiák, amelyek előnyösek voltak, és nem szabad összezavarni az egyensúlyt. Egy dolog, amelyről ö, nem beszéltünk, az az, hogy 2020-ra szeretnék egy ö, széndiokszid semleges elektromos áramot elérni, és ezt európai cégek segítik elő. Itt be is fejezni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre a többi kollega már válaszol, de azért volna néhány dolog, amire szeretnék kitérni. Elhangzott Piper úr részéről az a kérdés, hogy az éghajlatváltozás mely százalék arányát tulajdoníthatjuk az embernek. Természetesen, hogyha megnézzük a jelenséget, és két-három ezer éves perspektívába helyezzük, akkor bizony meglepő következtetésekre juthatnánk. Joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy nagy mértékben az ember által előidézett okoknak tulajdonítható. Még akkor is, hogyha nem ez lenne az eset, akkor is azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel juthatunk erre a következtetésre, több okból kifolyólag. Egy másik kérdés ugye a korallok esete, amelyről már hallottunk. A korazlátonyokkal kapcsolatban felmerül valami, amivel a TIB csoport is foglalkozott. Az arábiai tengerben, a csendes óceán térségében azt tapasztaltuk, hogy a korallokkal kapcsolatos előnyök nagy mértékben a helyi lakosságnak kedveznek, illetve a turizmus is nagyon jelentős tényező és emiatt itt van egy további érv, arra vonatkozóan, hogy a korallókat igenis védenünk kell, nem feltétlenül a biodiverzitás miatt, tehát a zöld megfontolások miatt, hanem azért, hogy felszámoljuk a szegénységet. Egyéb kérdést nem, egyéb kérdést nem emlékszem. Az éghajlatváltozással kapcsolatban Nick Stern is megemlítette, hogy a teher hogyan helyeződik át a jövő nemzedékeire. Nos, dinamikus, negatív externáliák, vagy az idő, ez az ugye, amiről Nick Stern beszélt. Hát én ehhez ennyit tudnék hozzátenni. Köszönöm szépen meg Glade asszony, és a többi részvevőnek is köszönöm a hasznos tájékoztatást. Minden bizony nem ez volt az utolsó alkalom, hogy erről beszéltünk, úgyhogy szeretném önöknek megköszönni ezt, és egy rövid szünet után áttérünk a következő napirendi pontunkra. Thank you so much. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Nem szeretném önöket még egyszer köszönteni, hiszen ezt már megtettem. A következő napi rendi pontunk a 11-es. Itt pedig a biocid termékek felhasználásáról van szó. Heute müssen wir egy eszmecserét tartunk. Az előadó Karim úr, aki itt is van, és hálás lennénk Karim úr, hogyha elkezdené. Mindazok pedig, akik nem kívánnak már jelen lenni a teremben, de még akad megbeszélni valójuk, arra kérem őket, hogy hagyják el a termet. Ha lehetséges lenne, akkor elkezdenénk a munkát. Köszönöm. Mr. Karim, it's your turn. Karim úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm. Tisztelt kollégák, ha megengedik, akkor a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szólnék. Today is of course the Természetesen ugye a mai nap tartjuk az eszmecserét, és nagyon fontos időpontokra szeretném felhívni, felhívni a figyelmüket. A módosítások előterjesztésének határideje, ha jól tudom, 2010. január 26-a, az ITRE szakbizottságban pedig február 22-én vagy 23-án szavazunk, a plenárison pedig reményeink szerint májusban szavazunk. Ez lenne tehát az ütemterv, amelynek elérésére törekszünk. Most pedig áttérnék a tulajdonképpeni témára. Elnök úr, be kell ismerjem, hogy amikor átvállaltam ezt a témát, Nos, nem rendelkezem különösebben kiterjedt ismeretekkel a biocid termékekről, vagy arról, hogy hogyan működnek, hogyan használjuk fel őket, és minden bizonyal vannak kollégák, akik ehhez jobban értenek. De röviden ezen átfutnék, és ismertetném önökkel a véleményemet új képviselő vagyok ebben a szakbizottságban, de vannak kollégák, akikkel korábban is dolgoztam már, és akik tudhatják, hogy amikor véleményekkel foglalkozom egy adott szakbizottságban, akkor a nyitott ajtók politikáját követem, és nyitott vagyok mások véleménye iránt, nagyon szívesen megvitatom azokat, megfontolom őket, hogy hogyan, hogy előrelépjünk. Itt a hatóanyagokról van szó, mikroorganizmusokról például, amelyek a káros mikroorganizmusokra hatnak, amelyek például az állat egészségre vagy az emberi egészségre ártalmasak. Védik a szervezeteket olyan anyagoktól, amelyek károsak a szervezetre nézve. Ide, ha ide tartanak a pesticidek vagy egyéb vegyszerek, a jelenlegi európai szintű szabályozás a biocid termékekre vonatkozó irányelvben szerepel, ezt pedig korábban vezették már be. Ez a környezetre vonatkozó védelem szempontjából határozta meg a lépéseket, és azt is, hogy különböző ható anyagokat hogyan lehet jóvá hagyni. Ezen utóbbi témára áttérve, ami az engedélyezést illeti, az irányelv nem volt hatékony semmilyen módon. Mindössze egy új hatóanyag van, amelyet a jelenlegi rendszer értelmében engedélyeztek, és körülbelül 30 anyag szerepel az EU pozitív listáján. Tudomásom szerint a bizottsági javaslat arra törekszik, hogy egyszerűsítse a létező eljárást, és egyértelműbb követelményeket kíván meghatározni a biocid termékekre vonatkozóan. Ugyanígy arra törekszik, hogy további védelmet biztosítson a környezet számára. Hiszek abban, hogy jó javaslatokat is megfogalmaz a bizottság a központi jóváhagyási rendszer, amelyet az ECHA irányítana, illetve egy bővített rendszer is létezne a kölcsönös együttműködés szellemében, és ez valószínűleg javítana a jelenlegi eljáráson, és ösztönözném az új termékek kifejlesztését. Természetesen, elnök úr, a környezet védelme mindenek felett kell, hogy álljon, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az új szabályzat egy keretet biztosít, amely az ágazat szempontjából egy járható utat jelent, különösen ami a KKV-kat illeti. A kutatásfejlesztést is előmozdítja ezen a területen. A biocid termékek piaca sokkal kisebb, mint a peszticid piac, de ezen termékek kritikus fontosságúak a közegészségügy védelme szempontjából ugyanis használtuk eltér a peszticidek használatától, még akkor is, hogyha gyakran ugyanazon vegyi anyagokat tartalmazzák. Különböző területeket kell megvizsgálnunk a javaslatban, például az, hogy a hatály az alacsony kockázatú termékek esetében, ez szintén a központi ügynökség hatáskörébe kell, hogy tartozzon-e, Másodszorban, hogy a kizárás kritériumait nem kell kiigazítani, illetve, hogy a jóváhagyási folyamat, valamint a díjak rendszere észszerű-e az ágazat szempontjából, és ez összekapcsolódik a kutatásfejlesztés aspektusaival. Illetve végezetül a komitológia alkalmazása, ahogyan az javaslatban szerepel, vajon helyes út-e? Elnök úr, ez egy első eszmecsere, Remélem, hogy némileg egyértelműen sikerült kifejtenem a nézeteimet. Természetesen számítok a kollégák véleményére itt a szakbizottságban ma, illetve ezt követően is. És ezzel akkor meg is nyitnám a vitát, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Petricello úr következik először. Köszönöm szépen. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani a jelentésért, és a bizottságnak is szeretném megköszönni az eddigi munkát. A jogszabály javaslat kidolgozása során, hiszen a javaslat messze menőleg kielégítő, eleget tesz azon céloknak, amelyek elérésére törekszünk, főleg ami az emberi egészségvédelmét illeti. Természetesen itt egy olyan szövegről van szó, amelyet én nagyon nagy figyelemmel olvastam. Az általános aspektusokat is nagyra értékelem, ugyanakkor vannak specifikus pontok, amelyeket szerintem még pontosítani kellene. Például a KKV-kat nem lenne szabad túlzottan nagy nyomás alá helyezni, nem szabad túl sok előírást rájuk hárítani. Örülök annak, hogy az irányelvet most egy rendelet helyettesíti majd, ugyanis így rögtön gyorsan alkalmazható az összes tagállamban. És így figyelembe vesszük azt is, hogy bizony szükséges egy átmeneti időszak. Így pedig jobban harmonizálható az európai piac. És egyébként a bürokratikus teher a kámunk esetében szintén egy kicsit visszaszorítható, ami pedig az engedélyezési eljárást illeti, kifejezetten elégedett vagyok azzal, hogy kilátásba helyezzük a központi, a központosított engedélyezést, amelyet az Európai Vegyi Ügynökség irányítana ezen biocid termékeknél főleg azok esetében, amelyek alacsony kockázatúak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy szükséges lenne az ilyen eljárást az összes termék kategóriára nézve meghatározni, azoknál is, amelyeknél nagy a kockázat, mert így a belső piac jobban működhet, és a különböző nemzeti piacokon dolgozó előállítók is ugyanazon feltételek alapján dolgozhatnak majd. Köszönöm ezt a javaslatot. Szerintem ez, ezt a központi eljárást nemzeti eljárásokkal kell párosítani, mert akkor ez jobb védelmet nyújt a KKV-k számára hiszen nagyon sok kis és középvállalkozás tevékenykedik ezen a területen, és őket különösen érinti a gazdasági válság is. Így pedig megadjuk számukra azt a lehetőséget, hogy valóban a nemzeti engedélyezési eljárást is alkalmazzák, vagy pedig az Európai Központi eljáráshoz folyamodjanak. Ami pedig az engedélyezést illeti, még azt is szeretném megjegyezni, hogy a ható anyagokat szigorúan értékelni kell. Meg kell nézni, hogy az emberi egészségre nézve milyen kockázattal járnak, még mielőtt az egyes mellékletbe helyeznénk őket. Fontos, hogy összehasonlítsuk, hogy a rendelet 22-es cikke alapján milyen lehetőségek nyílnak, ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy két szintű hatóanyagokat állapítsunk meg. Ami a díjakat illeti, az elmúlt években nagyon komoly eltérések mutatkoztak a hatóanyagok ára tekintetében. Felmerül joggal a kérdés, hogy nem érkezett el az ideje a harmonizációnak. Egyfajta harmonizált árképzés talán tanácsos lenne, hogy ezzel ne a KKV-knak ártsunk ez azt hiszem, hogy szükségesé tesz egy harmonizált szabályozást. Ami pedig a címkézést illeti, egyetértek a javaslattal, így ugyanis a felhasználók megalapozott döntést hozhatnak, és nem kerül sor további diszkriminációra az európai gyártók és a nem európai gyártók között. Ez pedig a biocid termékek szempontjából nagyon fontos. Nem tartom szükségesnek azt, hogy a címkén a hatóanyag neve mellett még az engedélyezési számot is megemlítsük, mert azt hiszem, hogy ez átfedést okozhat egyéb rendeletekkel, és az emberi egészségre vagy a környezetre nézve semmilyen előnyt nem jelentene, hogyha előírnánk ezt a címkézést. Köszönöm szépen. Rivazi képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon érdekes, hogy irányelv helyett most rendeletté alakítjuk ezt, de ez nem annyira a KKV-knak kedvez, hanem inkább azt jelenti, hogy a harmonizáció könnyebb lesz, hiszen vannak országok, amelyek gyorsan átültetik ezt a joganyagba, mások pedig lassabban, és így komoly eltérések jelentkeznek, ami az európai piacra nézve nem jó. Éppen ezért jó, hogyha következetesen járunk el. Ahogyan azt a peszticideknél is tettük, jó lenne, hogyha a biocideknél is hasonlóan járnánk el. A következetesség nagyon fontos. Továbbá véleményem szerint két kulcsfontosságú elem van ebben a szabályzatban, amelyet talán picit át kellene alakítani. Egyfelől a tagállamok hatásköre a termékek engedélyezése során, másodszorban pedig a hatóanyagokra vonatkozó kivétel, kivételes kritériumok. Először is, ami a tagállamok hatáskörét illeti az engedélyezés során, az a benyomásom, hogy ez a jogszabály lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállam ne adja meg az engedélyt. A peszticideknél ez lehetséges volt. Lehetséges volt az, hogy egy tagállam elutasította az engedélyezést. A biocidok, biocidek esetében azonban ez nem lehetséges. Ott kötelezően kell alkalmazni a kölcsönös elismerést akkor azonban az összes európai államra nézve ez kötelező. Tehát nem lehetséges az, hogy egy adott tagállam az engedélyezést megtagadja. A peszticideknél más volt a helyzet. Másodszorban, ami a helyi körülményekhez való igazodást illeti, nos a peszticideknél nem voltak feltételek, a biocideknél, eset, biocideknél azonban több ilyen feltétel van. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam nem változtathatja meg az engedélyt a helyi körülményekre hivatkozva. És a felhasználás visszaszorítása a peszticideknél lehetséges volt, a biocideknél nem, tehát kultúrától függetlenül, függően különböző szabályozás volt lehetséges. A központi szerv a peszticideknél nem került alkalmazásra, itt viszont igen, tehát az a benyomásom, hogy a jogszabály a biocidek esetében sokkal korlátozóbb volt a tagállamok szuverenitására nézve, mint, mint, az, mint itt. És éppen ezért sokkal nehezebb az engedélyt módosítani. Ez pedig egy problémát vet fel számomra, ugyanis azt hiszem, hogy a két jogszabály között következetesség kell, hogy érvényesüljön. Ami a mentességi kritériumokat illeti, vannak olyan kritériumok, amelyek a peszticideknél léteztek, azonban a biocideknél ezeket nem alkalmaznánk, holott ugyanazon anyagokról van szó, eltérő koncentrációval talán, de körülbelül 50 ezer olyan termék van, amely tartalmaz biocidot. Itt bármiről szó lehet, tisztítószerek, tisztálkodási szerek, különböző kínai termékek is mindenféle ellenőrzés nélkül jutottak el Franciaországba, és bizony problémákat vetettek fel. Vannak ö, ö, biológiailag felhalmozódó, mérgező anyagok. A biocideknél ez a kritérium nem létezett, míg a peszticideknél igen. És mindezen okokból kifolyólag azt kell mondjam, hogy a mentességi kritériumok a biocid termékeknél nem elég pontosak és kevésbé szigorúak, mint a peszticideknél. Éppen ezért azt hiszem, ezt még egyszer meg kellene vizsgálnunk, ugyanis az emberi egészséget védenünk kell, hiszen itt veszélyes anyagokról van szó. Ami pedig a nano részecskéket illeti, szerintem ezeket is be kellene éleszteni a hatályba, hiszen nagyon széles körben elterjedt és nem ellenőrzött anyagokról van szó, amelyeket egyébként a címkéken sem tüntetnek fel. Ez az előadó egyik javaslata volt mellesleg az ENVI szakbizottságban. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm szépen ezt a rövid, precíz kifejtést, most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, Brücsé asszony, ha jól ejtettem a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani azon képviselőknek, akik nagyon hasznos és építő jellegű megjegyzéseket tettek. Karim úrnak is köszönöm azt, hogy ilyen nagy érdeklődéssel követte ezt a témát és készítette el a jelentést. Volt eh, kb. 8 éven keresztül hatályos jogszabály, és Karim úr is hangsúlyozta, hogy eh, a jelenlegi jogszabály milyen hiányosságokat mutat. Ami a javaslatot illeti, szeretném megerősíteni, hogy eh, egyszerűsítésre törekszünk, Szeretnénk egyszerűsíteni az eljárást, hiszen az ágazat főleg kis- és középvállalkozásokból áll. Éppen ezért az egyszerűsítés, pontosítás nagyon fontos. Sőt, az egyik cél a környezet, illetve az egészség védelme. Ez a jelenlegi irányelvben is már létezik, de tudjuk, hogy voltak hiányok, kiskapók, például olyan termékek, amelyek Európában nem engedélyezett anyagokat tartalmaznak, és nagyon komoly veszélyt jelentenek a fogyasztókra nézve, tehát reméljük, hogy ezen kezelt termékek a jövőben egyértelműen meg lesznek jelölve, és így szeretnénk biztosítani azt, hogy a fogyasztók megfelelő védelmet kapnak. Ahogyan azt egyes képviselők hangsúlyozták, azt is szerettük volna biztosítani, hogy egyes termékek a központi eljárásba kerülnek, amely ugye hatékonyabb, és arra törekszik, hogy az engedélyezési folyamatot egyszerűsítse. Hogy miért nem javasoltuk azt, hogy az összes termékre vonatkozzon ez, be kell lássuk, hogy ezen a piacon több ezer engedélyezett termék létezik a tagállamokban, és egyik napról a másikra ezzel a munkával megbízni egy viszonylag új ügynökséget. Nos, ez talán túl sok lenne egyszerre, és biztosítanunk kell azt is, hogy a rendszer működik, és a vállalatok élnek a központi eljárás lehetőségével. Éppen ezért döntöttünk így, úgy döntöttünk, hogy van egy központosított, egy centralizált eljárás az olyan termékekre, amelyek új anyagokból állnak, tehát nem olyan anyagokból, amelyek már most is a piacon vannak, hanem amelyeket a vállalatok pillanatnyilag fejlesztenek ki, vagy a jövőben fognak kidolgozni, és majd ezek termékeké válnak. Illetve az alacsony kockázatú termékekre is gondoltunk. Az alacsony kockázat meghatározása nagyon fontos, talán ezt a következő vita során még ki tudjuk fejteni. De hogy miért választottuk az alacsony kockázatú termékeket, azt szerettük volna, hogy a vállalatok olyan termékeket forgalmazzanak, amelyek alacsony veszéllyel, kockázattal rendelkeznek. Persze meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban mi történik, de ez egy ösztönző kívánt lenni, és ez a céljaink között szerepelt. Aztán pedig, ami a struktúrát illeti, hallottam Kerim úr részéről, hogy harmonizációra kellene törekednünk a díjak tekintetében nemzeti szinten. Nehéznek találnám, és a javaslat sem rendelkezik erről, hogy harmonizáljuk a díjakat ugyanis a különböző intézmények különböző költségstruktúrával dolgoznak, tehát valószínűleg a tagállamok kezébe kellene helyeznünk ezt a döntést, de a struktúrát lehetne harmonizálni, és így egyenlő feltételeket teremtenénk Európa szerte, illetve az ECA által alkalmazott díjak persze Európa szerte egységesek kellene, hogy legyenek, és itt a komitológia által kellene a döntést meghoznunk, ahogyan az a Ricsnél is történt. Ami a peszticidek és a biocidek közti koherenciát illeti, ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés, ugyanakkor be kell látnunk, hogy a két ágazat között különbség is létezik. Ahogyan ezt egyéb bizottságüléseken már kifejtettem. A peszticid ágazat egyértelműen kizárólag a mezőgazdasághoz kötődik, és éppen ezért a helyi feltételek nagyon fontosak. A biocidok esetében, ahogyan azt Karim úr is kifejtette, nagyon eltérő ipari ágazatokról beszélünk, a fertőtlenítőszereket ideértjük, a rovarírtószereket, egyéb ágazatokat is persze, és ezért talán nem lenne tanácsos a helyi feltételeket alkalmazni ezen ágazatokban. Másfelől azért, mert egy jobban működő belső piacot szeretnénk, és szeretnénk a KKV-kra háruló költségeket csökkenteni, a kölcsönös elismerést megerősítettük, pontosan azért, hogy a termékek szabad áramlását biztosítsuk, és mivel úgy gondoljuk, hogy a helyi feltételek itt nem alkalmazhatóak. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a tagállamok, ha nem találják biztonságosnak a terméket, vagy vannak helyi adottságok, akkor figyelembe vetik ezeket és a mentességi kritériumok esetében rendkívül aggaszt bennünket az, ami az, hogy a legnagyobb veszélyt jelentő termékek nem engedélyezettek. A következetességet itt is meg kell vizsgálnunk, hogyan van ez összhangban a peszticid szabályzattal, de persze nagyon fontos érv az, hogy egyértelmű kizárásra vonatkozó kritériumokat alkalmazzunk. Vannak helyzetek, vannak ágazatok, ahol a közegészség ügy, vagy az általános környezeti célok miatt nem lenne tanácsos alkalmazni ezen kritériumokat, tehát talán itt a mentességre vonatkozó mentesség lenne egy megfontolandó kérdés, de ezt meg kellene vitatnunk. Végezetül pedig, ami a nanorészecskéket illeti, Nos, a kockázatelemzés mindent lefed, és lefed így a nanorészecskéket is, ez egyértelmű. Több alkalommal hallottunk erről, vannak specifikus rendelkezések ezekre vonatkozóan, a kockázat értékelés az összes aspektust lefedi, a veszélyt, a kitettséget, illetve magának az anyagnak a természetét is, de persze ezt is tanulmányozhatjuk. Összességében Vévelnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm a nagyon konstruktív megjegyzéseket is, és számítok egy nagyon érdekes vitára. Köszönöm szépen. Most pedig Pirello árnyék jelentéstevő két szót. Parancsoljon önni a szó. De, honorevoli kollég. Elnök úr, kedves kollégák! Az igazság az, hogy nagyon körültekintően, nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem szólókat, főként a jelentéstevő megjegyzéseit, nagyon jó értékelést végzett, úgy gondolom, és nem hiszem, hogy valaha is rossz dolog lenne, hogyha óvatosabban járunk el vegyi anyagok esetében természetesen. Ez nagyon sok kérdést vet fel különböző témákban. Valószínűleg persze bizonyos aggályok is felmerülnek. Ezekkel kapcsolatban sikerült már megoldásokat találni, és nem régiben hallhattuk olyan elemeket, ahol fontos lehet a pontosítás, a tisztázás. Néhány kisebb kérdésem lenne, illetve felvetésem. Annak érdekében, hogy a kollégák talán jobban elemezzék a helyzetet. A 47-es cikkben, amikor bizonyos cikkek kibocsátásáról esik szó, illetve arról, hogy ezek biocidet tartalmaznak, akkor a címkén is kell feltüntetni ezt a részletet. Sokkal hasznosabb persze, hogyha a biocid nevét is feltüntetjük, illetve annak talán a hatóanyagát, nem pedig az engedélyezési számot ez utóbbinak nem biztos, hogy van lényegi értelme a fogyasztók szempontjából, úgyhogy ezt szerettem volna kiemelni. Aztán a 21-es cikknél komparatív értékelés biocidek esetében, illetve 16 18 es cikkek, amelyek a kritériumokat állapítják meg egy adott biocid értékelésénél. 21-es cikk pedig egy értékelést vezet be, amely komparatív jellegű, és ez a kiegészítő jellegű értékelés a meglévő értékelésekhez képest nem olyan helyzetre vonatkozik, ahol a vállalat az értékelésen túl, amely a 16-18 cikkben szerepel, jól lenne, hogyha ezt pontosítanák, hogy a vállalatnak az értékelés mikor kell elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor áttérünk a 12. napirendi pontra. A 11-es napirendi ponttal kapcsolatban Karim úr már említette a határidőket, a 12-es pont pedig a következő generációs hálózatokkal kapcsolatos tanulmány ismertetése. Különböző vendégeik vannak, akik azt hiszem még nem érkeztek meg. Úgyhogy várunk egy pillanatot, és utána kezdünk. nochmal. So, meine Damen und Herren. Nos, hölgyeim és uraim, ha mindenki helyet foglalt, azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e még képviselők a teremben? Hát egy-két képviselő, egy díjat fogunk majd kiadni azon képviselőnek, aki a leghosszabb ideig bírja Markus úr. Úgy tűnik, hogy technikai problémák jelentkeztek. A rossz eh, PowerPoint prezentáció van a képernyőn.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 wir haben jetzt auch noch ein technisches Problem. Das ist ja das Schöne. Ez a legszebb, kedves kollégák, az ilyenfajta prezentációknál. Korábban nem voltak ilyen technológiánk, most pedig láthatnánk, hogy mit akarnak előadni a kedves vendégek, de hát mégsem látjuk ezt a technika miatt. Nem ez az első alkalommal már, hogy itt nem sikerül nem is jut eszembe semmi. Wunderbar. Herr Scott Marcus. Scott Marcus úr tudja, hogy miről fog beszélni, és ezért a diák nélkül is el tudja ezt nekünk adni. Én ezért hozzá is fordulok, azonnal üdvözlöm őt, Scott Marcus, illetve Dieter Elixmant, mindketten eljöttek, elfelejtettem ezt megemlíteni. Eh, eh, szeretném megkérni őket, hogy mondják el, hogy miről is, mit is eh, szeretném, hogy elmondanák, amit is dolgoztak ki, és remélhetőleg, hogy időközben majd a technológia, a technika is visszatér, ebben biztos vagyok, és akkor meg tudjuk ezt jeleníteni. Tehát önöké a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Abból amerikánod nem. Oké. Már amerikai vagyok, beszélek németül. Köszönöm szépen, nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önökkel miről is fogok szólni, az arról, hogy hogyan alakulnak a hálózatok, hogyan fejlődnek új generációs hálózatokká. Ez egy olyan tendencia, amelyet világszerte tapasztalhatunk, hogy a hagyományos telefonhálózatok új vagy következő generációs hálózatokká alakulnak. Gyakorlatilag a központi technológia ugyanaz, mint az internetnél, tehát az internet protokollon vagy az IP-n alapul. Azonban egy kicsit eltérő lehetőségeket láthatunk országról országra, abban is, hogy hogyan alakul a piac, illetve abban is, hogy a kormányok és szabályozók hogyan reagálnak ezekre a fejleményekre. A jelentésben számos részletet láthatunk, ó, nagyszerű, úgy tűnik, hogy a technológia mégiscsak működik. Thank you. Uh, I think thank you. <laughs> well, uh, okay. I, I think we'll have a presentation in a minute, but that's all right. I'm quite happy to keep. Nagyon szívesen beszélek diák nélkül is egyébként, de úgy tűnik, hogy már láthatják is. Tehát a jelentésben egy összefoglalót láthatunk, tíz európai országot vizsgáltunk meg, illetve egyéb országokat világszerte, és az egyik változás, amit láthatunk, az az, hogyha az új generációs hálózatokról beszélünk, hogy a régi, hagyományos kapcsolat a hálózatszolgáltató hoz képest hogyan alakul, ez gyakorlatilag alapjaiban megváltozott. Oh, fine. Okay, so I can just use space to form. Yeah. Good, sorry. Okay, good. I think we actually have a presentation. Nagyszerű, úgy tűnik, hogy látható az előadás. Tehát a nagy dolog, ami igazán megváltozik, az az, hogyha megnézik például... I think. Uh, okay, what's happening on the screen seems to have nothing to do with what's happening on my... Úgy tűnik, hogy a kijelzőn történteknek semmi köze nincs ahhoz, ami az én kompúteremen történik. Tehát mi változik? Az, hogy az egyszeri hálózatnak lehetősége nyílik arra, hogy többszörös szolgáltatást adjon, például olyan szolgáltatásokat, amelyeknek semmi közük nincs a hálózathoz, például a Voice over Internet szolgáltatás, amelynek semmi köze az eredeti hálózathoz, és ennek alapvető kihatásai vannak ahhoz képest, hogy a verseny hogyan alakul a hálózatok között. És a verseny nyilván ez egy alapvető fontosságú fellendítő lehetőség a szabályozó folyamat számára, illetve a közféra folyamatainak számára. A hálózatoknál két pont van, ahol ez a fejlődés megtörtént. Az egyik az a mag, a hálózat magja, a második pedig a széle és a hozzáférési réteg. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy az eredeti kapcsolók helyett most már IP routereket használunk, illetve voice over IP váltókat használnak, Úgyhogy gyakorlatilag arról van szó, hogy így lehet csökkenteni költségeket és a szolgáltatást felgyorsítani. Aztán pedig a hozzáférési hálózatban mi történik, az az, hogy szálloptika alapú lesz a hozzáférés. és ez a fejlemény pedig nagyon sok kihatással jár a szabályozás szempontjából, ezért tehát nagy kihívás rejlik ebben az új fejleményben. De milyen fej, ö, kihívásokról van szó? Eléggé sok ilyen van. Az első az, amit épp az imént említettem, hogy megváltozik az, hogy hogyan alakul a hálózatok versenye. A következő pedig, hogy megváltozik a hálózat utolsó szakaszára vonatkozó jogorvoslati lehetőségek. A kihívások arra vonatkoznak például, hogy mindannyian ismerjük egyébként, hogy a széles sávú internetnél milyen kihívások, illetve a hálózat kiépítésénél milyen kihívások voltak. Aztán az összekapcsolódás migrációjára vonatkozóan azt mondhatom, hogy eredetileg ugye hálózat alapú volt maga a rendszer, azonban most már az IP alapú rendszerre tértünk át, és ezért nagyon jó lenne, hogyha az összekapcsolódás is átalakulna, de ezt érdekes módon nem nagyon láttuk, <laughs> ugyanis nem láttuk, hogy például egy nagy mobil szolgáltató úgy döntött volna, hogy IP alapú összekapcsolódást használt volna a hagyományos hangalapú szolgáltatásoknál. Ez valamiért nem történt meg. És miért? Valószínűleg ez inkább üzleti és gazdasági tényezőknek tudható be, nem pedig technológiának. Aztán a másik kihívás az az, erről hallhattak önök is egyébként, ez a hálózat semlegesség. Miről is szól ez? Általában arról, hogy a vertikálisan integrált szolgáltatók úgy dönthetnek, hogy biztonságosabb alkalmazásokat használnak, mint versenytársaik. A hálózat semlegesség egyébként nagyon sok különböző aspektusokkal és összetevőkkel rendelkezik, de az IP migrációnál Elsősorban a hálózat minőségére kell vonatkoztatnunk a hagyományos telefonhálózatnál, vagy van kapcsolat, vagy nincs. Tulajdonképpen nincsen a kettő között semmi. Azonban az IP alapú hálózatoknál pedig lehet olyan hálózat, ami nagyon rossz, olyan rossz minőség, hogy gyakorlatilag nincsen kapcsolat, vagy pedig akár számos kapcsolódási lehetőség is van, ez soha nem fekete vagy fehér, hanem különböző fokozatai vannak a minőségromlásnak. Vannak olyan esetek, ahol a hálózat üzemeltetőnek, amely vertikálisan szervezi a tevékenységét, hasznos lehet számára, hogy ilyesfajta ellenőrzést hajtson végre. Ez egyébként nagy vitát kavart az Egyesült Államokban, Európában is nagyon fontos kérdés ez, amin el kell gondolkozni. Aztán pedig az új generációs hálózatokra való migráció, migrációs időszakkal kapcsolatban is kérdéseket vet fel. Tulajdonképpen ezek laposabb hálózatok lesznek, nem annyira piramis formájú szervezetek. Úgyhogy lesz néhány hely, kevesebb hely, ahol csatlakozni lehet a hálózathoz. Ez egyébként nagy kérdést vet fel azokban az országokban, ahol a migráció megvalósul, mint például az Egyesült Királyság vagy Hollandia. Aztán vannak olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak ehhez, mint például a szabványok és az interoperabilitás kérdése, aztán a spektrum management nagyon fontos szerepet játszik, főként a nagysebességű kapcsolódás megteremtésében. És a jelentésben azt is láthatjuk, hogy a funkcionális elválasztás, funkciók szétválasztásánál milyen tényezők játszanak szerepet, ez nem kapcsolódik szorosan az új generációs hálózatokhoz, de kérdéseket vet fel az átállásban. Csak egy kicsit részletesebben térnék rá er, ezekre a témákra, tehát hogy a verseny hogyan változik. A szabályozó keret a jelentős piaci dominancián alapul. Mi történik az új generációs hálózatokban? Reményeink szerint az, hogy több lehetőség lesz a versenyre. Ez pedig idővel gyakorlatilag enyhítheti a szabályozási igényeket. Azonban nyilván nagyon sok olyan szűk keresztmetszet is van, ahol például a fix hálózat nem valószínű, hogy eltűnik a közeljövőben. Aztán pedig a hívás terminációs monopólium szintén egy nagy problémát jelent, ugyanis csak nagyon sok helyen például egyetlen szervezet van, amelyen keresztül végül is a hívásokat érkeztetni lehet. Úgyhogy a szabályozó számára hosszú távon talán remény rejlik abban, hogy nagyon sok munkát kell végezniük ezen a területen a jövőben. Azonban nagyon jó lenne, hogyha egy diát mégiscsak meg tudnánk nézni, talán egyszer csak elkezd működni. A szabályozó kereten belül különböző jogorvoslati lehetőségek vannak a záró szakaszban való hozzáférésre vonatkozóan, például az újraértékesítés, vagy pedig a megosztott hozzáférés. A migráció egyébként ezeket bonyolultabbá teszi például a száloptikás alapú hozzáférésnél nagy problémát jelenthet az infrastruktúrához való hozzáférés. Az épületek bekábelezése is problémát jelenthet ebben az esetben. Ami pedig a VDSL megoldásokat illeti, itt a kérdés az az, hogy az összekapcsolódási pont sokkal közelebb kerül a fogyasztóhoz tulajdonképpen már a kapcsolószekrényig jut el, és ez eléggé komoly gazdasági kihívásokat jelent. Tanulmányokat végeztünk arról, hogy ezen hálózatok kiépítése gazdasági szempontból milyen kihatásokkal jár, és agályok merültek fel a, azzal kapcsolatban, hogy széles körben hogyan lehet, lehet ezeket kiépíteni. Ugyanis a teljes terület lefedettsége nem valósulhat meg bizonyos fokú segítség nélkül. Tehát a piaci erők a szálloptikai alapú megoldással nem tudják lefedni a teljes területet. Egy adott tagállamon belül, amint az első hálózatot kiépítették, a nemzeti területet valószínűleg a következő piacra lépő nem valószínű, hogy le tudja fedni. Úgyhogy megint csak ennek nagyon nagy kihatásai lehetnek a hálózat kiépítésre. Számos szakpolitikai kezdeményezés folyik egyébként az Európai Unión belül. Az első persze a felülvizsgálati csomag. Ebben nagyon sok elem van, ami ebben az esetben nagyon fontos, például annak felismerése, hogy az új kapacitásokat folytató cégek magas kockázatokat vállalnak, és ezt befektetéseikben is tükröztetni kívánják. Volt egy észrevétel azzal kapcsolatban, hogy az infrastruktúra, a polgári infrastruktúra még akár az épületek kábelezését is figyelembe kell venni a szabályozó keretben. Ezek meglehetősen fontos innovációk, és talán, ahogyan megjegyeztem korábban is, a tagállamoknak egyfajta felhatalmazást kell adni arra, hogy funkcionális szétválasztást valósítsanak meg. Aztán egy másik európai szintű kezdeményezés, ez a bizottság iránymutatása az állami nyújtásra vonatkozóan, állami támogatásra vonatkozóan. Vannak ugyanis olyan területek, vannak olyan területek, ahol állami segítségnyújtásra van szükség, illetve ahol tudni kell, hogy milyen állami beavatkozás indokolt. Végezetül pedig azt látjuk, hogy az Európai Bizottság ajánlásaiban, ajánlásainak ezen a területen szintén nagy kihatása van. Például Azelőtt, hogy a bizottság elvégezte volna a munkát, mi is azt javasoltuk, hogy a végeztetési árakat csökkentsék, ugyanis ez elősegíti az összekapcsolódási migrációt. és az ajánlásaink egyébként a végeztetési díjakat alacsonyabb szintre kívánják tenni. Aztán számos ajánlás szerepel a jelentésünkben, remélem egyébként, hogy ezt majd meg tudják nézni részleteiben. Először is például a felülvizsgálati csomagra utaltunk, az új generációs hálózatokkal kapcsolatos ajánlások teljesen helyén való, ezért az első ajánlásunk arra vonatkozott, hogy ezt a felülvizsgálati csomagot valósítsuk meg, és úgy tűnik, hogy ez gyakorlatilag már nagyon jó úton is halad. Ezt múlt héten kaptuk ezeket a híreket. Aztán a következő ajánlásunk arra vonatkozott, hogy talán jó lenne jobban kihasználni az úgynevezett alnemzeti piacokat. Ugyanis a szabályozói keret mindig meghatározta a piaci szinteket, azonban egyre jobban elismerik, felismerik azt, hogy ha a piac egy olyan piac, amely teljes tagállam területét lefedi, nem feltétlenül az egyetlen megközelítés. Nagyon is lehetséges az, hogy az új generációs hálózatokra való elállásnál a nemzeti területen belüli jellemzők sokkal változatosabbak lesznek, mint eredetileg, ezért az alnemzeti piacokra nagyobb szükség lehet. Aztán a harmadik ajánlásunk arra vonatkozik, hogy az új generációs hozzáférési ajánlásokat hajtsák végre, ugyanis azt hiszem, hogy ez nagyon jó, hasznos ötleteket tartalmaz. Természetesen az ajánlásokat nyilván finomra hangolhatják. Ez tulajdonképpen csak az alapvető irányvonalakat hasz, ha, határozza meg de általánosságban úgy gondoljuk, hogy a megfelelő irányban haladnak a dolgok. Számos ajánláson kapcsolódik egyébként ahhoz, hogy az új generációs hozzáférést és általánosságban a széles sávú hozzáférést hogyan tudjuk megvalósítani az ország teljes területén. Az ajánlások közül az első az az volt, hogy értsék meg jobban az új generációs hozzáférés költségeit és előnyeit. Számos tanulmány értékelte ennek előnyeit és költségeit, illetve a széles sávú hozzáférését, de véleményünk szerint eléggé kevés munkát végeztek azzal kapcsolatban, hogy melyek a valódi költségek és előnyök, főként pedig makrogazdasági szempontból legtöbbünk, beleértve egyébként kollégámat és jó magamat is, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon helyén való. De eléggé nehez megállapítani, hogy milyen szakpolitikai kezdeményezésekre van szükség. Úgyhogy itt még további tanulmányok szükségeltetnek. A következtetések meglehetősen pozitívak. Úgy gondoljuk, hogy helyes lenne a szakpolitikai kezdeményezéseket jobban megvizsgálni. Ez a felülvizsgálati csomag egyébként valószínűleg hamarosan lezárul, és ez pedig a szakpolitikai kezdeményezésekre vonatkozik, illetve annak eszközeire. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt jobban megértenék, és ha jobban megértenék a hatástanulmány, előzetes értékelés, költséghatékonysági elemzéseket, akkor megláthatnánk, hogy milyen további lépésekre van szükség. És ha ez már rendelkezésre áll, úgy tűnik, hogy Európában nagy lehetőség van arra, és egyébként ez inkább politikai vita, megnézni, hogy melyek a célok valójában. Mi a cél tehát? Európának mely részét kell új generációs hálózatokkal lefedni? A felülvizsgálati csomag nem tér ki erre, Számos ország egyébként már állást foglalt ezen a területen. És természetesen Európa nem vezető a száloptika alapú új generációs hozzáférés kiépítésében. Szerintem a szélesávú rendszer kiépítésében eléggé jól áll Európa, de Japán, Kórea, Egyesült Államok sokkal jelentősebb szereppel rendelkezik, Ausztrália, Új-Zéland, Szingapur pedig gyakorlatilag már majdnem ugyanazon a szinten van. Úgyhogy megint csak jobban meg kell vizsgálni a költségeket és az előnyöket, mert hogy nem eléggé egyértelmű, hogy aggályosak egyes kérdések vagy sem. Aztán pedig számos egyéb ajánlásunk is van a jelentésben. Az egyik például az, hogy úgy gondoljuk, hogyha keményebben értékeljük a Bill and Keep elvét Európában, azt hiszem, hogy ez a lépés teljesen jó irányba tett lépés lenne, Amerikában egyébként jól ismerem ezt a rendszert, tehát hogyha ezt jobban megnézzük, akkor tudom, hogy a bizottság is egyébként foglalkozik ezzel, és ezt mindenképpen napi rendet kell tartani, legalábbis meg kell vizsgálni. Az IP alapú összekapcsolódásoknál pedig azt gondolom, hogy nem kell konkrét kezdeményezés jelen pillanatban, de az európai intézményeknek oda kell figyelni arra, hogy ez úgy alakul-e, ahogyan kell, sokkal lassabban alakult egyébként, ahogyan azt tíz évvel ezelőtt tervezték, ami pedig a spektrumot illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne a lehetőségeket kihasználni annak érdekében, hogy jó minőségű spektrum álljon rendelkezésre, akár mobil, akár fix, szélessávú internetes hozzáféréshez. Nagyon sok tagállamban a teljes 100%-os területet fix hozzáféréssel nem lehet lefedni, úgyhogy ott a wifi hozzáférésnek nagyon nagy szerepe lesz. Nem azt javasoljuk, hogy itt politika, szakpolitika váltásra van szükség, hanem egyszerűen azt javasoljuk, hogy az új generációs hálózatokra való átállás általánosságban ezt egyre fontosabbá teszi. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani. Biztosan sok kérdés lesz majd. Köszönöm. Herzlichen Köszönöm szépen Márkusz úrnak. Hihetetlenül érdekes eh, előadás volt ez, még annélkül is, hogy nem láttuk a eh, diákat, így is megértettük, nagyon szemületes volt. Vannak-e kérdések a kollégák részéről? Ha nincsenek, akkor megadnám először a bizottság eh, Nak a szót, Ford úr két-három mondatot mondhatna erről a témáról, utána pedig a kollégák mondhatnának egy-két megjegyzést, kérdést, utána pedig folytatnánk az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megadta a szót nekem. Csak röviden szeretnék hozzászólni, szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ez a szakbizottság eh, megrendelt ezt a tanulmányt, nagyon jó ez a tanulmány, egyértelmű képet ad ez a helyzetről. A részletekben lenne egy-két kérdésünk, de ezt nem hiszem, hogy most kellene ezt feltennünk. Például a VoIP az szolgáltatásnak tekinthető el, de ez csak egy részleti kérdés. Összességében üdvözöljük azt a tényt, hogy ez a tanulmány megnézte a bizottság tervezett javaslatát, és ezt pozitívnak ítélte, és azt is üdvözöljük, hogy az ajánlás megfelelő egyértelműséget ad a új generációs hálózatok esetében. Úgy gondolom, hogy ezt az állami segítségnyújtásra szóló ö, ö, iránymutatások fényében is látnunk kell. Az egyes ajánlásokkal kapcsolatban figyelembe vesszük azt, amit elmondtak a nem alnemzeti piacokkal kapcsolatban, és ezt majd az ajánlásunk áttekintett formájában meg is fogjuk jeleníteni a következő konzultációk után. A politikai eszközöket fel lehetne azt használni arra, hogy nagyobb támogatást tudjunk elérni és ezt majd a parlamenti viták során is szeretnénk felvetni. Ezen kívül az általános szolgáltatások, az egyetemes szolgáltatások kapcsán is szeretnék áttekinteni a szélessávú internet szolgáltatásokat. Ezt szerettem volna nagyjából elmondani, és szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy megrendelték ezt a jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, senki más nem kíván hozzászólni, így ezt a pontot le is zárhatjuk. Köszönöm szépen Márkusz úrnak, egyértelmű és pontos előadás volt, nem is kell kiegészítő kérdéseket feltennünk. Nagyon jó azt, hogy ennyire könnyed módon tárta elénk ezt a technológiát. Most a 13-as 14-es napi rendi pont következik. A következő ülésünk december 2-án és 3-án lesz. Csak azt nem tudjuk, hogy ez valóban le fog -e zajlani, hiszen ekkor lesznek majd a tárgyalások a biztosokról, soha nem tudhatjuk, hogy megvalósul-e az, amit terveztünk, ezért azt javasolnám önöknek, hogy írják be maguknak ezt a két e, időpontot. Lehet, hogy decemberben négy ülésünk lesz annak érdekében, hogy lefolytassuk a biztosok meghallgatását. Lehet, hogy pont ezen a két napon lesznek a meghallgatások, ezt nem lehet tudni, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul a helyzet. Majd a elkövetkező napokban döntenek erről, Szeretném megköszönni a még jelenlévő kollégáknak, hogy itt vannak, nagyon szorgalmas, rendkívül szorgalmas kollégák ők, akik itt vannak, és köszönöm szépen, és megszolgáltunk arra, hogy hamarabb befejezzük.